Okay, good morning, dear colleagues. We will start... Jó reggelt, kedves kollégák! Elkezdjük az ülésünket. A napirend első pontja, hogyha senki nem ellenzi a napirendet, akkor tehát elfogadtuk a napirend tervezetet módosítás nélkül. Azután az elnök közleményei. Először is a földközi tengeri karthal eh, éves helyreállítási tervének eh, határideje. A koordinátorok április 25-26-án úgy döntöttek, hogy egy határidőt fognak kialakítani. Az MV-ben nem lesz előadó, és nem készítünk véleményt. Az MV tagok számára egy határidőt fogunk kitűzni, és ezek után az NV tárgyal erről. Az elnök lesz az előadó, és ezt a halászati szakbizottságnak, az életéke szakbizottságnak juttatjuk az így kialakított véleményt. Az mm, menetrend a következő. Június 14-e a módosítók benyújtásának határideje 11 óra. Az MV-ben a módosítókról július 9 vagy 10-én szavazunk, és a halászati szakbizottságban még nem tudjuk, hogy mikor szavaznak. Második. Az ERO 5 öm, típus jóvahagyás irányában tett lépés a négykerekű és háromkerekű járművek számára a koordinátorok 2018. április 25-én úgy döntöttek, hogy elindítják az eljárást, a menetrend a következő. A módosítók benyújtásának határideje június 19-e, 11 óra. A szavazás valószínűleg szeptember 16-án kerül a szavazásra sor, és az IMCO pedig október 10 vagy 11-én fog um, szavazni. Harmadik közlemény a digitalizáció és big data workshop ezt a workshopot az egészségügyi munkacsoport eh, Szoladat Kabazon eh, társ elnöksége és Alősz Peterle társ elnökségével szervezik meg. Eh, június 19-én 10-12 között minden ENVI tagot szeretettel várnak. Aztán a június 21 és 28 délutáni ülés lemondása, e két délutáni ülés lemondásra került. Hogyha szükség van rá, akkor ez útjára indulhat, a délelőtti menetrend megmarad. A tolmácsolás státusa 20 nyelvre van, az észt, litván, málta és gélik kivétel nélkül. Ezek nélkül is a tolmácsok a következőt szeretnék mondani. A tolmácsok sajnáltal tájékoztatják hallgatóikat, hogy munkajogi konfliktusban állnak a parlament vezetőségével a rájuk vonatkozó egyoldalú bevezető új munkavégzési szabályok miatt sztrájkfigyelmeztetéshez vezetett mindez. Az új munkavégzési szabályok a képviselők és az európai polgárok számára végzett munkánk minőségének romlását okozhatják. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkajogi Idői konfliktus miatt a tolmácsolást csak a napirend szerinti időpontig, azaz 12.30-ig biztosítjuk. Aztán a weben megtalálható a napirendünk, és az ülésünket pedig a weben követheti a széles uh, világpublikum. Azután a koordinátorok ajánlásom, május 16-áról a koordinátorok ajánlását mindenki elektronikusan megkapta, hogyha nem ellenzik, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A 2018. február 19-20. üdés jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha nem ellenzik, akkor a jegyzőkönyveket az ülésünk végéig elfogadottnak tekintjük. Aztán jelentés a folyamatban lévő közű tárgyalásokról. Öt különböző dossziéről kell beszámolnom. Először az állatgyógyászati termékek. Az ötödik informális trialógus a május 15-én a parlament és a tanács napirendjében a harmonizáció a termék eh, sajátosságok összefoglalásának harmonizációjára koncentrált, kivétel 70-es cikk, a párhuzamos terelés kereskedelem, a homeopatikus csomag, a reciprocitási intézkedések és a környezetvédelmi kockázat tanulmány. A termék eh, jellegzők harmonizációja valamint a homopatikus termékek tekintetében az intézmények pozitív eredményeket értek el. A hatodik és utolsó trialógus tárgyalást eh, június 5-én tartják. Ezen a végső trialóguson a parlament, a tanács és a bizottság minden kérdésben végső megállapodásra szeretne jutni. Az előzetes megállapodást a Koreper június 13-án tárgyalja, és eh, a Környezetvédelmi Szakbizottság június 20-án szavaz róla. Második, az Energia Unió irányítása a dosszié. A harmadik informális trialógust um, május 23-án tartottuk. A parlament, a tanács és a bizottság egy sor um, szabályozási részről megegyeztek, és um, Négy kérdésben tovább léptek a tanács és a bizottság, komoly előrelépéseket tett a megállapodás irányában az első tömbben, amely az energiabiztonság, belső energiapiac és az energiaszegénység kérdésével foglalkozik. Megállapodásra jutottak az energiabiztonság tekintetében, valamint a maradék három kérdés véglegesítésében is megállapodásra jutottak, ez a belső energiapiac és a többi, és így stabilizálták a szöveget az energia szegénységről. A tanács és a parlament ugyanakkor az éghajlat finanszírozási átláthatóságról és a szöveget fogadott el, valamint a tervezésről és a beszámolásról. Az intézmények ugyanakkor továbbra léptek a makroregionális együttműködés és további szín kérdéseiben és további szabályozásokra a és szintről döntenek. Harmadsorban az Európai Gyógyszerügynökség helyszíne. A második informális trialógust az EMA helyszínéről május 22-én tartották. A három intézmény kihangsúlyozta, hogy szükség van arra, hogy a tárgyalásokat minél gyorsabban befejezzék, annál érdek, annak érdekében, hogy az EMA munkája folyamatos legyen. Áttekintették az előzetes megállapodásokat, meghallgatták az elnökség prezentációját, valamint a bizottság javaslatát a négyes és a hatos módosító tervezetéről. A parlament megerősítette kérését, hogy minden intézmény politikailag kötelezze el magát az EU ügynökségek kiválasztásában követendő eljárásról, és minden egyes eljárás minden fázisába vonják be a parlamentet. Az Európai Parlament úgy gondolja, hogy az elnökség által benyújtott két preambulum bekezdés nem kellőképpen felel meg ennek az elvárásnak. 4 a égetett szeszes italok definíciója és címkézése, valamint a különböző nevek használata és a földrajzi eredeti jelölők. Az első trialógust május 24-én tartottuk, a parlament és a bizottság a prioritásokról és álláspontjaik fő prioritás szempontjairól tárgyaltak a földrajzi eredetjelölők kérdését is tematizálták, és körvonalazódott a megállapodás. Ugyanakkor figyelembe véve a technikai szempontok jelentős voltát, mind az elnökség, mind a, né, a parlament úgy döntött, hogy technikai szintre tereli a tárgyalást a második trialógusra június 27-én szerdán kerül sor. Végezetül pedig az megújuló forrásokból származó energia felhasználása, átdolgozás, négy trialógus tartottak ebben a dossziéban, az ITRE, az Illetékes Szakbizottság. Az első trialógust a mandátumok tekintetében folytatták le, a második trialógust pedig a hatáskörökről az ENZI kizárólag, MB kizárólagos hatáskörrel rendelkezik többek között a bioüzemanyagok plafonja, vagy pedig a célok meghatározása és a definíciók tekintetében. A harmadik háromoldalú tárgyalás a május 17-én a parlament a hulladék hierarchia és a különböző küszöbök tekintetében kompromisszumokat tett, valamint a fenntarthatósági kritériumok tekintetében is. Az előadó kihangsúlyozta a nyolcas bekezdés kapcsán a politikai prioritások fontosságát, valamint a 27-es cikkben adott információkötelezettséget. 26, 27, 28-as cikkek ről a jövőben technikai szinten folytatják a tárgyalást. A negyedik trialógust június 26-án tartották, itt a 27-es széket sikerült véglegesíteni, és a hatékonysági küszöb végrehat bevezetésében is megállapodásra jutottak. A bioüzemanyag és a hatáskör tekintetében még folytatják a tárgyalásokat, a következő trialógus Strasbourgban tartják jövő héten. Ezzel befejezem a közleményeimet. Next item, which is the presentation, a joint uh, debate. Pres- a EPRS uh, tanulmányának bemutatása, a növényvédőszerek használatára szóló rendelet végrehajtása volt a téma. A jelentés készítő ebben a témában az egyik alelnökünk Pot úr. Ami a vitát illeti, szeretném először megadni a szót az EPRS képviselőjének, maximum 15 percre Ekaterina Karamiflovának, és utána majd a jelentéstevő kap szót, majd a frakciók is hozzászólhatnak eh, ehhez a témához, illetve a képviselők is. Uh, és ezen kívül még az Agri és a PEST szakbizottság képviselői is itt vannak, hiszen ők is illetékes bizottság, és részt, részt vehetnek ezért ebben a vitában. Most megadom a szót az EPRS-nek, Karam Filova asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, örömmel mutatom be a tanulmányunkat. Ez már az ötödik tanulmány, amit az osztályunk készített az ENVI számára a végrehajtási értékelés szempontjából. Már meglévő és általunk összegyűjtött adatokra támaszkodtunk, nagyon sok új információ is előkerült, és köszönjük mindenkinek azt, aki részt vett az információgyűjtésben. Szeretném megköszönni a külső kutatóknak is, akik segítették a munkánkat, itt láthatják ezen a dián a nevüket az időbeli korlátok miatt nem tudom bemutatni az ő munkájukat, és az 500 oldalas jelentésből a fő konklúziókat szeretném bemutatni. A fő következtetés az az, hogy a célkötőzéseket nem sikerült elérni. Melyek ezek a célkötőzések? A rendelet értelmében a piacon lévő növényvédőszereknek a környezet az egészség szempontjából biztonságosnak kell lenniük, és biztosítaniuk kell a piac megfelelő működését, illetve a mezőgazdasági termékek megfelelő piacról helyezését. Ez nem sikerült elérni ezeket a célkötőzéseket. Nézzük, hogy milyen eszközekkel próbálták elérni ezeket a célkötőzéseket. Először is a EU szinten az anyagok jóváhagyásával, nemzeti szinten hagyták jóvá a növényvédő szereket, amelyek ezeket a már jóvágyat termékek, anyagokat alkalmazzák, és ezen kívül tagállami szinten volt a végrehajtás. Hadd beszéljek egy kicsit többet ezekről a szintenkről, mert ez jobban megérti majd a következtetéseink megértését. Egy adott kritérium rendszer alapján hagyják eh, jóvá ezeket az aktív anyagokat EU szinten, hogyha ezek nem tűnnek veszélyesnek, eh, akkor ezt jóvá hagyják. Beszél alapján értékelik ezeket a szereket, az aktív eh, hatóanyag veszély alapján, kockázatai alapján mérik fel ezt az anyagot, aztán ez alapján tagállami szinten egy jelentést fogalmaznak meg, az értékelést belevonják a az értékelési jelentésben, és ezt majd Európai Uniós szinten újra értékelik. A döntést tehát egy komplex folyamat után hozzák meg, miután a különböző szakértőket bevonták, Nézzük, hogy milyen fajta gondok jelentkeznek. Három fő aspektus van. Először is a az anyagok tudományos értékelése, ezen kívül a nemzeti illetékes hatóságok munkája, harmadik sorban pedig az eljárás átláthatósága. Ami az anyagok tudományos értékelését illeti, a harmonizációval is vannak gondok, bár a harmonizáció javult, például a toxikológia területén, de még most sem teljes ez, és más területeken, mint például az ekotoxológia területén gond van. Ez azért gond, mert az értékelők nem tudják felmérni az összes lehetséges veszélyt, kockázatot, amit elvárna a rendelet. Ennek az a hatása, hogy ez negatívan hathat ki a mezőgazdasági termelésre az egészségre, illetve a környezetre. A második gond az értékeléssel, hogy nem a kötelező érvényű jogi irányhatást nem tartják figyelembe, emiatt bizonytalanság alakul ki a kérelmezők számára, nem tudják, hogy milyen fajta kritériumokat alkalmaznak a kérelmükkel szemben, és az értékelés eredménye attól is függ, hogy melyik illetékes hatóság végezte el az értékelést, de nem, nem lenne szabad megtörténnie, mert a fő cél itt a harmonizáció lenne, vagyis azt biztosítani, hogy egységesen alkalmazzák ezeket a kritériumokat minden tagállamban. Egy másik gondja az anyagok értékelésének, ez magához az értékelési megközelítéshez kötődik. Itt három dolgot említenék meg. Az egyik dolog a kockázat alapú megközelítés, ezt még a rendelet életbelépését is alkalmazták. A glifozattal kapcsolatos kérdés is, például, hogy kinek kell bizonyítania itt az eredményeket. Jelenleg a kérelmezők adatait veszik figyelembe. Ezek mind aggodalomra adtak okot, de ezzel kapcsolatban kérem önöket, hogy olvassák el a tanulmányra vonatkozó részét. Az eredmény nagyban függ a nemzeti kompetens hatóságok munkájától, és azt láthatjuk, hogy majdnem mindegy ide, mindegyik hatóságnál gond van a, a rendelkezésre álló munkatársakkal, ezen kívül különbségek is vannak az egyes hatóságok között annak tekintetében, hogy milyen fajta szakértők, munkatársak állnak rendelkezésre, a legtöbb hatóságnál kevés a munka erő Egyrésztről ez késedelmekhez vezet az értékelések tekintetében. A két késedelmes eh, értékelés, viszont az egész folyamatot hátráltatja, és végül a nemzeti jóváhagyást is hátráltatja ez. Másrésztről a különböző eh, szakértői ellátottsága a hatóságnak kihat a jelentések minőségére és Vannak eh, olyan hatóságok, amelyek nem vesznek részt a peer review-ban. Ez gond, mert a peer review eljárás célja az az, hogy pontosan a jelentések minőségi gondjait tárja fel, és emiatt fontos lenne a tagállamok részvétele ebben. Ezért az EFSA nem tudta ezt a fajta minőségelezési funkcióját megfelelően betölteni. Ezek a ö, problémák nem teszik lehetővé a végrehajtás egységességét, és ez kihat az egészségügyre, illetve a környezetre is. Az átláthatóság a másik fontos, a harmadik fontos pontja mindennek. Excuse me, yeah. Transparency is the third major as... Az átláthatóság fontos. Azt láthattuk, hogy eh, itt azonban gondok vannak a nemzeti értékes hatóságok szempontjából, főként azok az információk, amik az értékelésekhez kötődnek, ezek csak eh, az EFSA peer review szakaszában elérhetőek, általában azonban nem igazán barát módon. Amikor meghozzák a végső döntést, itt sincs megfelelő eh, átláthatóság, nem tudjuk, hogy eh, mik voltak az okai a döntésnek, milyen fajta viták előzték ezt meg, ezeket nem hozzák nyilvánosságra. Ez miatt olyan döntések jöhetnek létre, amelyek eh, nem eh, követik feltétlenül az EFSA által javasolt tudományos megközelítést, ez kihathat az egészségügyre, a környezetre, és csökkenti a bizalmat a rendszerrel szemben. Most pedig hagyták rá a második legfontosabb eszközére a rendeletnek, ez pedig a nem szerek tagállami szintű jóváhagyása. Ez kizárólag nemzeti szinten történik. Itt a végrehajtási gondok főként először is a tudományos értékeléshez kötődnek, főként a kumulatív hatások értékeléséhez kötődnek, ezen kívül a nemzeti kompetens hatóságok munkájához, illetve az eljárás átláthatóságához kötődnek itt is a gondok. Azt láttuk az értékelésünkben, hogy késedelmesek az értékelések, és emiatt nem tudnak megfelelni az előírt határidóknak. Ezeknek három fő oka van először is. A hatóságra nincs elég erőforrásuk, másodszorban az értékelést, az értékelési munkaterhet nem igazán egységesen osztják el a hatóságok között, és a hatóságok nem bíznak egymás értékelésében a termékekre vonatkozólag. Ezek a gondok torzíthatják a belső piacot, és a késedelmes jóváhagyások ahhoz jutnak, hogy nem elérhetők a termékek a felhasználók számára, sőt az is előfordulhat, hogy a tagállamok olyan termékeket hagynak jóvá, amelyek bizonyítottan káros hatással járnak. Az 53-as cikk értelmében fellépetnek a tagállamok, akkor, hogyha a veszélyt bármilyen más eszközzel elhárítani, viszont azt láttuk, hogy vannak olyan esetek, amikor 53-as cikket a tagállamok a jogalkotók akaratával szemben alkalmazták. Az 53-as cikkről a tanulmányban is többet írunk. A termékek kivágyásának átláthatósága nem annyira előtérben áll, mégis láttunk itt gondokat tagállami szinten, főként az információkhoz való hozzáférés az értékelésekről, illetve az eljárásról eléggé korlátozott, így nehéz megérteni az eljárást, az eljárási lépéseket, illetve azokat a döntéseket, amelyek alapján az értékelést elvégezték. És végezetül pedig szeretnék kicsit beszélni a végrehajtás gondjairól. Ez a harmadik legfontosabb eszköz a rendeletnek. Azt láthatjuk, hogy az elérhető termékek nem minden esetben felelnek meg a jóváhagyási feltételeknek összetételük szempontjából. Ez igaz az EU-s termékekre, de a harmadik országokban hozott termékekre is. A végrehajtási gondok főként a nemzeti hatóságok munkájához kötődik, de magához, a rendelet végrehajtásához is. A, az ellenőrzés problémás, ez aláássa a rendelet négy fő célkötőzését, és ez által negatívan hat ez ki az egészségre, a környezetre, a piacra és a mezőgazdasági termelésre. Végezetül mind a három eszköz végrehajtása problémás, és a probléma túlhalad az egyes anyagok értékelésén. És itt van a fő üzenetem az önök számára. Csak is a végrehajtás teljes figyelembevétele tudná megfelelő módon informálni a döntéshozatali vitát megfelelően. Megpróbáltuk ezt a teljes képet bemutatni, ezáltal vitát lehet folytatni. Erről már is az a fő értéke a munkánknak. Bizonyos eh, javaslatokat is megfogalmaztunk, ezeket elolvashatják a tanulmányban, és ezzel be is fejezem. Köszönöm a figyelmüket. A munkatársaimmal együtt megválaszoljuk a kérdésünket. Evelyn Underwood és egy másik kollégám nem tudott itt lenni, sajnálom, hogy nem tudnak itt lenni, viszont bármilyen kérdésre hajlandóak írásban válaszolni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen az előadónak, Pável Posznak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Pánikás jó reggelt mindenkinek. Először is szeretnék Jekaterinának köszöntet mondani. Kiváló volt a prezentációja is. Hát Half year of, of life shrinked to 15 minutes. Hogyan lehet fél évnyi munkát 15 percbe tömöríteni, ez engem mindig elképeszt. De köszönöm azt is, hogy ennyire elszántan és tényleg teljes odaadással segítette a jelentés elkészítését. implementation assessment study that consists of more than 500 pages. Több mint 500 oldalnyi háttéranyag készült hozzá. Az eredeti kutatási anyagok sokat segítettek a munkámban. Ma beszélhetünk a módosítókról, kérdéseket tehetnek fel, kérem is, hogy tegyék ezt még. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy a legfrissebb tudományos bizonyítékok alapján végezzük a munkánkat. Most itt a lehetőség. Aktuális ez a, a jelentés a PESZT szakbizottság munkáját is segíti. És az az igazság, hogy ennek az irányelvnek az alkalmazásával kapcsolatban hatástanulmány sosem készült a 98-83 EK irányelv, amely 20 éve hatályban van. A növényvédőszerekről szóló általános jogszabály ez az IPRS e új adatokkal szolgált, és a végrehajtáshoz szóló jelentés elkészítését ezt ennélkül el sem tudtam volna képzelni. A jelentés készítésekor természetesen mind az indokolásban, mind magában a jelentésben meg volt kötve a kezem, hiszen van egy maximális hossza ennek. Megpróbáltam a legfontosabb kérdésekre koncentrálni. További módosítókat fogok benyújtani. Egyelőre azonban az a célom, hogy próbáljunk a lényegre koncentrálni, nem kell mindent belevenni, valóban e, fontos, hogy ez ne legyen egy, e, ne váljon egy mm, fenyő fel, amire mindenféle díszt aggatunk, mindenki a kedvencét, legyünk tényleg e, minél precízebbek. Lássuk, hogy mi a három prétás számúra ez a jelentéssel. Először is a végrehajtással baj van, ez világos. A tagállamok és a bizottság között szorosabb együttműködésre van szükség. Papíron jó a rendelet, ugyanakkor az egészségügyi és környezetvédelmi célokat a gyakorlatban nem sikerül elérni. Mind uniós, mind tagállami szinten nagyobb erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy a rendelet hatékonyan eh, megvalósuljon a gyakorlatban is. Az világos, eh, hogy az átláthatósággal problémánk van, egy egész egyszerűen nem eléggé átlátható a rendszer működése, amely mind környezeti, mind eh, közegészségügyi kockázatokat felvet, arról nem is beszélve, hogy a rendszerbe, a szabályozási rendszerbe vetett bizalmat is ez alapvetően megingatja. A növényvédő szerekkel kapcsolatban a szabályozási rendszer az új javaslat alapján nem kielégítő, így az aktív eh, anyagok elfogadásával eh, eh, kapcsolatban a szakbizottságnak még több munkája van. A harmadik prioritásom az, hogy kivételes esetekre használt eljárás nem szabad, hogy kiskaput nyisson. Vannak persze olyan esetek, amikor az 53-as cikket tagállami szinten joggal használják. 2016-ban 386 ilyen kivételt fogadtak el, ez én nem tartom reálisnek. A neonikotinoidok részleges betiltására végül soha nem került sor, pontosan azért, mert az 53-as cikket ilyen módon visszaélésre, gyakorlatilag a szabály megkerülésére használták. Mindenképpen szükség van a bevált környezetvédelmi gyakorlatok használatára alacsony kockázatú alternatívákat kell inkább használni. A szorosabb ellenőrzésre is szükség van, illetve a különböző növényvédőszerek eh, vegyes használatának eh, kockázatát is vizsgálni kell. Úgy érzem, hogy ez továbbra is jó eszköz lehet arra, hogy az emberek egészségét és a környezetet védjük, ugyanakkor eh, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a növényvédőszerekre vonatkozóan milyen szabályokra van szükség. Nem feltétlenül több szabályra van szükség, igazából csak arra, hogy a célokat valóban elérjük, érvényt szerezzünk az alapvető elveknek, mi szerint az elővigyázatossági elv, illetve a leg legnagyobb kockázatnak kitett le, társadalmi csoportokat védjük, például a kis gyerekeket, újszülötteket, illetve a terhes anyákat. A menetrenddel kapcsolatban kollégák az elnökök értekezlete beleegyezett a határidő módosításba, de a konzultációt követően úgy döntöttem, hogy az eredeti menetrendnél maradunk, és július 10-én szavazunk itt a szakbizottságban. Miért is? Azért, mert ez a halasztás kicsit későn jött, és úgyis el kellett küldenem a fordító szolgálathoz az első változatot, így tehát nincs már igazából okunk arra, hogy elhalasszuk ezt. És egyébként is a nyári szünet előtt, ha véglegesíteni tudjuk ezt a jelentést a szakbizottságban, az mindenki számára jó. Köszönöm szépen. Elnök úr, lehetőséget, hogy szót kaphatom, most pedig várom, hogy a kollégák mit gondolnak erről, és persze a bizottság véleményére is kíváncsiak vagyunk. Köszönjük szépen az előadó úrnak, lássuk az árnyék előadókat. Még nem mindenki van, eh, érkezett meg, talán később csatlakoznánk hozzánk. Az első, akit látok, Haisling úr, akinek meg is adom a szót és aztán, ha a többi frakció képviselő is megérkeznek, a elnék előadók, akkor természetesen ők is szót kapnak. Heusling úr elsőként. Ja, erstmal auch vielen Dank für den Bericht. Äh, es ist ja sehr ernüchternd, dass wir eigentlich... Köszönöm szépen ezt a jelentést. Nagyon megnyugtató, hogy jó törvényeink vannak, de nem megnyugtató, hogy nem megfelelően alkalmazzák ezeket. Először is a hiányosságokat kell pótolni sok területen, és itt ismét a tagállamok feladata az, hogy a hatályos európai jogunak érvényt szerezzenek. A glifozát kérdését röviden felvetette. Teljesen világosá tette a glifozát ügye, hogy magában a rendszerben milyen sok hiányosság rejlik. Ezért tehát üdvözöljük az átláthatósági kezdeményezést, a bizottság ezen kezdeményezését, hogy ez elég messze megyem, erre a kérdésre közösen kell keresnünk a választ. A tanulmányokhoz való hozzáférés maga is egy érzékeny kérdés, ez pedig árnyat vet az átláthatóság ügyére. De az is a kérdés, hogy a 53-as cikk által meghatározott kivételi engedélyek során hogyan járunk el. A nikotin szintek eh, tekintetében eh, eh, aggasztó helyzet, hiszen az alkalmazás mennyisége nem csökkent az Európai Unióban, minden tagállam kivételt kérvényezett, várhatnánk, hogy csökkenjen a mennyiség, de hát nem csökkent. Éppen ezért a kivételi engedélyek ügyét át kell tekinteni, és határozott választ kell adni. Megengedhetetlen, hogy a kivételek kvázi kiskapuként működjenek. Túl kevés a szakértő, a, főleg a tagállamokban, ez sem maradhat így, ez egy komoly probléma. Ráadásul a szakértők függetlensége is egy olyan kérdés, amelyről politikai vitát kell folytatnunk. Sürgetően arra van szükség, hogy a tagállamok több független szakértőt delegáljanak, és ők hozzájárulhassanak az EFSA-ban az eljárások megbízható kialakításához. Az is megengedhetetlen, hogy 28 vagy 27 tagállam a rendeletet más-más módon alkalmazza. Valóban figyelni kell arra, hogy a harmonizáció megtörténjen, itt teljesen egyetértek az előttem szólóval. A rendeletet minden országban ugyanúgy kell alkalmazni és végrehajtani. Megengedhetetlen, hogy a hiányos alkalmazással um, károsítjuk a környezetet, éppen ezért teljesen világos, hogy van mit tennünk, cselekednünk kell. Ez pedig végezetül oda vezet majd, oda het, eset, oda vezet het esetleg, hogy a jogszabályt módosítanunk kell. Ez a kérdés, hogy ezzel ide jutunk-e vagy sem, a PESZT bizottság kell, hogy döntsön erről. Először is a feladatunk az, hogy a meglévő hatályos jogszabály végrehajtásá felett őrködjünk, és utána dolgoz, gondoljuk meg, hogy milyen további parlamenti lépéseket lehet tenni. Egyetértek azzal, hogy már 12-én, július 12-én szavazzunk a e dossziéről, szorít az idő, és sürgetően cselekedni kell, ezért tehát a szoros határidőt támogatom. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Pedicini úr, parancsoljon. Grazie. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Ilyen puzzle darabokat rap, rakok össze abból, amit hallok, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy öt évenyi konzultáció zajlott, mire a bizottság az első javaslatát elkészítette, 2006-ban, ezután pedig még eltartott egy ideig, amíg hatás hatályba lépett a jogszabály, azóta pedig eltelt tíz év. Az elmúlt évben egy millió állampolgár írt alá egy kezdeményezést, melyben azt kéri a bizottságtól, hogy tekintse át a glifozát alkalmazását, mi több a peszticidek engedélyezésének folyamatát tekintse át. A peszticidek folyamata, ma nagyon, a peszticidek kérdése nagyon érzékeny, az emberek, az emberek elveszítették a biz, bizalmukat az intézményekben, és um, azt gondolják, hogy a peszticidben rejlő veszélyeket az intézmények alábecsülik. Az EFSA jó irányba tett lépéseket tesz, az átláthatóság érdekében lép, de ugyanakkor a hatáskörre rendelkező hatóságok megbízhatósága még mindig nem teljesült. Még mindig nem sikerült csökkenteni a fitoszanitér termékek mennyiségét a mezőgazdaságban. Rengeteg derogációt, kivételes engedélyt biztosítanak, sürgős ügyekre hivatkozva, és ezzel voltak éppen eltorzítják az engedélyező hatóságok a piacot, és károsítják, veszítik a, veszélyeztetik a környezetet hiszen ha sürgőségi az engedélyezés, akkor nincs elég idő arra, hogy, e, hogy kellő vizsgálatokat hajtsanak végre. Kérdezem, hogyan lehet a bizottság milyen intézmények bevezetését tervezi, amelyel problémákat orvosolni akarja? Köszönöm. Thank you very much. The next... Köszönöm szépen. Godin asszony a következő árnyés jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Poc úr jelentése áttekintést ad a fitofarmaceutikai termékekről, és az engedélyezés eljárását is áttekinti. Ugyanakkor az glifozát engedélyezésének vitájában ez a vita kicsúcsosodott, és hiányzott az átláthatóság. Németország nem játszott díszes szerepet ebben a politikai vitában. Mindez pedig oda vezetett, hogy a peszticid rendkívüli bizottságot hoztuk létre, hogy a kérdéssel foglalkozzon. Az előadó azt mondta, hogy a rendelet alkalmazása nem eléggé hatékony, és a nehézségek abból erednek, hogy hiányzik a harmonizáció és az átláthatóság, és a bizottságnak több hatáskörre van szüksége, hogy a különbségeket kiegyensúlyozza a tagállamok között. Ugyanakkor a nehézségek politikai természetűek, az Európai Unió politikai jogból úgy, gond, úgy ítélte meg az Európai Bizottság, hogy az EFSA-nak delegálják az engedélyezéseket, és a tagállamok hatóságait is bevonják. Az endokrin diszruptorok esetében a független tanulmányok bebizonyították, hogy léteznek nem kívánatos paradigmák. Az EFSA még, még, még mindig a régi paradigmában működik, amely a dózist veszi figyelembe, azonban Franciaországban arról beszélnek már a kutatók, hogy a 21. század toxikológiai paradigmájába kellene átérni, de vigyázni kell, hogy ne az ipari lobby befolyásoljon bennünket. Azután pedig Folytatni kell a szabályozást, de ugyanakkor az Európai Unióról kiderült, hogy nem nőtt fel a feladatához. Nagyon fontosak um, fontos az együttműködés a tagállamok között, azok között, akik az értékelést végzik. Éppen ezért a növényvédő szerek, amelyek endokrin diszruptorként is működnek, külön vizsgálatot érde, érdemelnek. Erre a kérdésre még nem kaptunk megfelelő választ, hiszen nagyon nehéz betiltani a, ter- a termékeket. Ami pedig a kiválasztást illeti, egyetértek az előadóval, korlátozni kell a derogációk számát és a derogációk elleni jogorvoslat lehetőségét is fel kell, be kell vezetni, hiszen ezek, ezek torzítják a piacot. Végezetül pedig módosítókat fogok benyújtani, annak érdekében, hogy a tagállamok maradjanak az engedélyezési folyamat tulajdonosai. Fontos, hogy a tagállamok engedélyező hatóságai visszakapják a jogköröket, és megakadályozhassák, hogy saját területükön káros anyagokat alkalmazzanak. Hiszen így gyakran a verseny maga is torzul. Köszönöm szépen, most tájékoztattak, hogy az ALDE nevében Müller asszony kap tehát Müller asszonynak adom meg a szót, aki hitem a képviselőt képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt előadó úr, a tervezetében nagyon rossz bizonyítványt állít ki a növényvédelmi rendeletről. Ez pedig némiképpen meglep, hiszen a PESZT adhok bizottságban egy ideje már részletesen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és hosszú órákat törtöttünk a szakértőkkel való tárgyalás során hogyha azt mondják, hogy a legjobb engedélyezési rendszer működik nálunk, akkor um, ezt el kell fogadni. Még akkor is, hogyha nem minden működik tökéletesen, ugyanakkor Ugyanakkor um, a nemzeti alkalmazás nem működik, uh, harmonizáció hiányos. Árnyék jelentéstevőként um, pragmatikus értékelés mellett szálltam síkra, hogy a szabályozás előnyeit és hátrányait megvizsgáljuk, módosítókat fogok benyújtani. És számunkra, az ALDE számára különösen fontos, hogy tudjuk, hogy elfogadható kockázatot vállalunk. Persze a kockázatra nem volna szükség, hogyha nem volna haszna ezeknek a növényvédő és <clears throat> a növényvédőszereknek. Persze mindenki arra koncentrál, hogy lehetőség szerint minél kevesebb peszticidet alkalmazzon, de vannak olyan esetek, amelyekben a e szerek alkalmazása elkerülhetetlen. És aztán vannak olyan szerek, amelyeket valóban csak nagyon korlátozottan lehet felhasználni, ugyanakkor zavar bennünket, hogy a Lauris termékekre még nem terjed ki a figyelmünk, még nem kerültek fel a radarképernyőnkre. Összességében úgy gondoljuk, hogy konstruktívan kell együttműködnünk, sok az átfedés, a PEST vizsgálóbizottság hatáskörével, és sokkal több betekintést kell kapnunk a valóságba, mint a jelen elő rendelettervezettel, és így kell kidolgoznunk a felismerések alapján a pragmatikus megoldásokat. Köszönöm. Thank you very much. In the meantime... Köszönöm szépen időközben. A néppártból Döleáj azt hogy megérkezett, aki megint szárnyék jelentéstevőt helyettesíti. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je dois... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnőzéssel kell kérnem Meriad meg Guinness nevében, aki a Müncheni tanulmányozó napokon vesz részt, és eh, a következő levelet küldte el nekem, ami ezt a szabályozás tervezetet illeti. Eh, köszönöm a kollégak munkáját a fitoszaniter szabályokat tekinti át, és az a cél, hogy fenntartható peszticid és bioszid termék felhasználását érjük el, és áttekinti ez az áttekintés az idevágó különböző jogszabályt, jogszabályokat. Ami pedig a tagállamok munkáját illeti, az a fontos, hogy mind az ipar, mind a, a, a gazdaság, mind pedig az állampolgári érdekeit érvényesítsük, és az európai peszticid tervet alkalmazni tudjuk. Net amélioration de la précédente. Nos, az elnézést. Igen, jelzik, hogy próbáljak lassabban beszélni. Elnézést, de hát a jegyzeteimet olvasom. Tehát a fitofarma termékekre vonatkozó jogszabályok esetében például a fenn az Európai Uniónak kell jóvá hagynia azt, hogy pontosan mi, melyik is minősül karcinogénnek, azaz rákeltőnek, vagy endokrin perturbatőnek célokat még nem sikerült elérni, hiszen például az új termékek esetében tagállamok azon a rendszert még nem alkalmazzák, illetve eh, endokrin disruptor eh, definícióját nem megfelelően használják, ezt jövő novemberre eh, várják. A Ugyan. 2009-es jogszabály szabályozza a fitofarma termékeket, itt az ideje, hogy ezt is frissítsük. A nemzeti hatóságok ezt a rendeletet nem egyformán alkalmazzák, egyes tagállamokban az 53-as cikk derogációját gyakran használják, mint mások. Alapvetően három dolog forog itt kockán. A függetlenség, az átláthatóság, illetve a kutatás. Lássuk az elsőt. Fontos, hogy az európai döntéshozatal, politikától és az ipartól teljesen függetlenül hozza ezek a döntéseket. Kinek kell a tudományos kutatásokat, tanulmányokat megfizetnie. Az Európai Bizottság javaslata értelmében az EFSA ö, saját ö, tanulmányait végezni el, ez egyébként szerintem jó ötlet. A következő az átláthatóság, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy az emberek bízzanak az európai rendszerben. Ehhez a, azt kell valahogy megválaszolni, hogy a szakértőket ne terheljük túl az átláthatóság szabályaival, az, hogy a bizonyos tanulmányokat hozzáférhetővé teszünk, ez a, meg elengedhetetlen. A harmadik az innováció ehhez megfelelően hatékonyan működő rendszerre van szükség, amely egész egyszerűen a kutatást semmilyen módon nem gátolja. Az elmúlt 5 évben 26 ö, aktív anyagra vonatkozó kérés érkezett, ugyanakkor ezeket mind értékelni kell az alternatívák kockázatait is. Az elmúlt két évben egyet sem hagytak ezek közül jóvá, ez minden esetre aggodalomra ad okot. Megint asszony úgy azt gondolja, hogy a gazdálkodóknak fontos, hogy a növényvédőszereket használják, olyan növényvédőszereket, amelyek hatásosak, hatékonyak, ugyanakkor biztonságosak is. Egy olyan rendszer van szükség, amely szintén eh, hatékony, hatásos és átlátható kell, hogy legyen, hiszen eh, fontos, hogy megfizethető legyen ez mindenki számára, a fogyasztók számára is, illetve a gazdák számára is, akik a fitofarma termékeket is már csak az egészségügyi szempontok miatt is biztonságosan használhassák. Köszönjük szépen! Ezzel pedig az árnyék jelentés tövök felvetésének végére értünk, most pedig a tagok nevé, nevében tagok szólalhatnak fel többen jelentkeztek, de egy kicsikét ki vagyunk csúszva az izéből, de ezért egy két perces eh, határidőt kell bevezetnem, felszólalási időt kell bevezetnem, Beyer Pérkasszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy a glifozát vita már lezárult, és eh, az állampolgárok Hollandiában nagyon szeretnék azt, hogy biztonságos növényvédőszerek lennének, és tudnák azt, hogy hol tartunk. Nem csak az állampolgárok, hanem a gazdálkodók is. Nagyon sok félelem övezte e, a jóváhagyási e, folyamatot. E, bennünket hibáztattak. Többször elmondtam már, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire függetlenek az EU ügynökségei, főként a harmadik országok, illetve a tagállamok hatóságával szemben. A zöld növényvédőszerek alacsony kockázati becsléssel, nos ezek esetében még mindig nem foglalkoztunk eleget. Három évvel ezelőtt nyújtottam be módosítót ezzel kapcsolatban. Nem szabad, hogy a gazdálkodók ne legyenek felszerelve ilyen szerekkel. Az eljárás túlságosan összetett, túlságosan drága, időigényes. Lehetővé kell tenni ezeket az alacsony kockázatú zöld növényvédőszereket. A bizottság megígérte ezeket, és úgy gondolom, hogy nem lett igeget, úgy gondolom, hogy most már tényleg ezzel kell foglalkoznunk, és továbbra és foglalkozni kell a tagállam a függetlenséggel. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobb a neonikotinok alkalmazása Hollandiában, de más alternatívát elég nem kínáltak. Um, Köszönjük. Eli asszony. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy a legnagyobb problémát én is abban látom, hogy elveszett a polgárok bizalma az intézményekben mi több az egyes hatáskörrel rendelkező intézmények egymás iránti bizalma is eltűnt. Ezért üdvözlöm a bizottság átláthatósági kezdeményezését, és remélem, hogy itt egy nagy lépés sikerül előretenni. Ha jó a rendeletünk, és köszönöm az erről a kialakított tanulmányt, amelyet bemutattak, akkor az a problémám, hogy a három cél az állampolgárok egészségének védelme, a környezet védelme, és ugyanakkor a jó termékek piacra juttatása, hogyha ezt a három célt tehát nem lehet elérni, nem tudjuk elérni jelenleg, akkor el kell gondolkodnunk, hogy mit kell tenni. És így Elsősorban, és erről szól a tanulmány, a tagállamokon belüli alkalmazásra kell koncentrálni. Ezért nem azonnal új törvényeket kell elfogadnunk, hanem sokkal inkább újra meg kell vizsgálnunk a tagállamok általi alkalmazást, és itt több mindent felvetettek. Meg kell vizsgálni, melyik hatóság rendelkezik hatáskörrel, hogy túl, meg kell, orvosolni kell a problémát, hogy kevés szakértővel rendelkeznek a hatóságok, ezért a bizalmat nem lehet megteremteni, és ezt a bizalmat, ezt nyomatékkal mondom, újra meg kell teremteni, és biztosítani kell, hogy a tagállamok éljenek a felelősséggel. A 386 kivételről beszéltek, hát ez nagyon aggasztó. A glifozát tekintetében Németországban ugye elvileg csak kivételes esetekben engem, tesznek kivételt, de bizony a kivételnek kivételnek kell maradnia, és ehhez ragaszkodnunk kell. Thank you, Mr. Heitema. Heitema úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. És elnézésüket kérem, hogy nem voltam itt, amikor az árnyék jelentéstevők kaptak szót, pont másik ülésen voltam. De először is szeretnék köszönetet mondani Pocz úrnak a jelentéséért. Szerintem nagyon fontos kérdéseket vetett fel, például az átláthatóságot. Számomra nagyon fontos az, hogy legyen egy úgynevezett ö, ö, olyan döntőbíró, akiben bízunk, akit használhatunk. De ehhez az is fontos, hogy politikailag is higgyünk ebben a döntéshozatali folyamatban és ebben a döntőbíróban. Lehet, hogy ebben talán segít, ez talán segíthetne abban, hogy visszaszerezzük a bizalmat. A másik dolog a derogáció kérdése. Valóban nem szabad visszaélni a derogációkkal, ugyanakkor ez alááshatja ismételten a, az európai engedélyezési folyamatba vetett hitet, tehát mindenképpen ezeket meg kell vizsgálni. Én három fontos aspektust látok. Először is az aktív hatóanyagok szerepe. Mi itt az Európai Unióban arról döntünk, hogy milyen fajta aktív anyagokat hatunk, hagyunk jóvá, és a tagállamok pedig a termékről döntenek. Lehet, hogy jobb kommunikációra lenne szükség a két döntés az adali folyamat között másodszorban. Úgy gondolom, hogy mindig is megvan a, a növényvédőszerek kapcsán a kockázata annak, hogy ez veszélyes lehet az egészségre, a környezetre, hiszen így beavatkozunk a környezetbe, lehet, hogy kis módon, de mégis el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen fajta veszélye jár az, hogyha beavatkozunk így a, a természetbe. Mi van akkor, hogyha nagyon erős, szintetikus szereket alkalmazunk? Harmadik pontom a kommunikációhoz kötődik a glifozát esetében. Különböző tanulmányokat olvashattunk a világ minden részéről, de a tanulmányok módszertana is különböző volt. Jobban kell kommunikálni arról, hogyan hozták létre az adott tanulmány, tanulmányokat, és így lehet igazán jól összehasonlítani ezeket. Ezek lennének a három fő pontjaim, van még néhány kisebb pontom, aztán abba hagyom. A kis termények esetében és kellenek növényvédőszerek, és valóban arra kell gondolnunk, hogy hogyan lehet egy gyorsabb jóváhagyási eljárás létrehozni a alacsony, szint, alacsony kockázatú ö, termékek esetében sokkal fenntarthatóbbá kell tenni a mezőgazdaságot, és sokkal kisebb környezeti hatással kell járni a, a mezőgazdálkodósnak, mivel az ALDE árnyék jelentéstevője Hajtema úr, ezért adtam neki kicsit több időt, de a többi hozzászólótól a két percet szeretném megkövetelni. Rivászi a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is az Európai Parlament Dokumentációs és Kutató Központjának köszöntel tartozunk. Két dolgot hadd mondjak el. Az aktív anyagokra vonatkozó jóváhagyási eljárással kapcsolatban hiszen ez a kezdet alapvetően, utána a többi csak a reszli. Nos, a rendeletben a hatos cikk F pontja kimondja, hogy vannak bizonyos feltételek és korlátozások, és hogyha hiányzik az információ, akkor ezt később kell megerősíteni. Adat hiányról beszélünk az ipar részéről, ennek a környezetvédelemre és az egészségre óriási hatása lehet. Szerintem ez egy rendszerhiba az aktív a hatóanyagok jóváhagyásában, hiszen láthatjuk, hogy két-négy évvel később, hiszen az ipar adja meg a kiegészítő információkat, ez alapján hozzuk meg a használati korlátozásokat. Az elővigyázatosság elvi nem érvényesül, hiszen nem látjuk a valódi kockázatokat, túlságosan nagy szabadságot adunk az ipari szereplőknek, hogy a hiányzó adatokat az aktív anyagok értékeléséhez később adják meg. Sőt, messzebb is mennék, Poc úr. Amíg nincs meg minden adat, toxikológiai adat, a különböző területekre vonatkozóan, egész egyszerűen ne hagyjuk jóvá az aktív hatóanyagot csak minden adat birtokában tehetjük ezt meg, hiszen mi a következmény aztán? A tagállamok ahogy az el is hangzott, nem rendelkeznek a megfelelő kompetenciával, illetve a használat ellenőrzése tekintetében sincs meg a megfelelő kapacitások. Tehát tíz évvel később kerül, aztán teljesen rosszul használtak az anyagokat, így az emberek egészségét nem tudjuk megfelelően védeni. A rendeletet módosítani kell, a data gap adat hiány tekintetében. Ha minden adatot megkaptunk az ipari szereplőktől, akkor tudjunk dönteni. A tagállamok esetében pedig a használatra vonatkozó ellenőrzést jelentősen szigorítani kell. Thank you. The next speaker is Mr. P. Köszönöm szépen. Pieha úr következik. Következőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom betartani a két percet. Persze nagyon széles körű ez a téma. Szeretnék az EPRS képviselőjének, illetve a jelentéstevőnek köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy sajnálatos módon, ahogy az általában lenni szokott, papíron jól mutat ez a rendelet, viszont gond van a gyakorlattal. Mindezek ellenére a tagállami különbözőségek mutatkoznak a végrehajtásban, úgy gondolom, hogy nem szabad elfeledkezni a fő prioritásokról. Úgy gondolom, hogy a mai vita, vita ez a bizonytalanságból fagad, amely összekötődik néha furcsa sajtó jelentésekkel is, illetve tanulmányokkal, amelyek arra mutatnak, hogy nem megfelelően működnek az európai ügynökségek. És ez lehet az oka annak, hogy ennyire bizonytalanak vagyunk a jóváhagyás tekintetében. Persze utalni kell a hiányosságokra az adott rendeletnél, de hangsúlyozzuk azt, hogy az európai intézmények közötti kompetenciafelosztást támogatjuk, hiszen a helyi szereplők, a mezőgazdálkodók azok, akik ismerik a saját piacukat, ismerik a piaci igényeket, a környezetvédelmi követelményeket, ezért nem gondoljuk azt, hogy bármilyen fajta szabályozói intézkedés itt most szükséges lenne európai szinten, anélkül, hogy a tagállamokkal egyeztetnénk. úgy gondolom, hogy így kellene eljárnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, Dani úr. Grazzi, Chair. fat fl snin konna il-darba involu. Köszönöm szépen. Az elmúlt években rendszeresen beszéltünk a glifozátról, az általános ügy, szellemmel is beszéltünk a növényvédőszerekről, ahogy rámutatok a kollégám, ez nagyon fontos pont, mert hogyha látjuk a tudományos tanulmányok eredményeit, azt, hogy bizonyos növényvédőszerek rákkeltőek lehetnek, beavatkozhatnak az emberi endokrin rendszerbe, akkor ez azt jelenti, hogy ez gondot okozhat a végfelhasználók számára, vagyis az állampolgárok számára. Úgy gondolom, hogy kötelességünk az, hogy azt biztosítsuk, hogy a jóváhagyott termékek nem károsak az emberi egészségre, a környezetre vagy az állati egészségre. Szeretnék köszönetet mondani Poc úrnak, a jelentéstevőnek, mert tényleg úgy gondolom, hogy megmutatta azt, hogy ez a szakbizottság képes beszélni erről a témáról, és képes megfelelő megoldást találni. Szeretnénk azt biztosítani, hogy a szabályaink hatékonyak Európai Uniós szinten, és szeretnénk, hogyha a harmonizáció lenne az előtérben, és hogy nyomon követhessük azt, hogy milyen fajta növényvédőszerek jelennek meg az Európai Unió piacán. A harmonizáció piaca a tagállamok között most ez az adatok hiányából fakad, a módszertan is akadályozza a jóváhagyási folyamatot. A nagyobb átláthatóság az Európai Unióban segíthetne abban, hogy gazdaságilag is ez láthatóvá váljon, és hogy sikerüljön más alternatívákat találnunk. Ugyanakkor a végrehajtás nem valósulhat meg harmonizáció nélkül, és eh, a másfajta alternatívák ösztönzése nélkül. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy előtérbe helyezzük a kutatást és a fejlesztést ebben a szektorban. Köszönöm szépen, elnök. Florenc úr következik következő beszélszorolóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgat... Ha meghallgatom azt, amit erről beszéltünk, akkor megdöbbehetek azon, hogy még élünk. Én hagyományos gazdálkodó vagyok, és eléggé közel vagyok a növényvédő szerekhez, foglalkozni ezekkel a szerekkel, de olyan fekete a dolog, mint ahogy azt Pocul felvázolta, az, az nem így van, de bizonyára foglalkozni kell ezzel a rendelettel, ezen dolgozni kell, ezzel egyetértek, ezért a neonikotinokról szóló vita is megmutatta azt, hogy sokat tudunk ugyan a vízről, de szinte semmit nem tudunk a, a, a talajról. Aztán a talaj tekintetében azt láthatjuk, hogy ott vannak olyan növényvédőszerek, amelyeket fel lehetne még használni. Vannak kivételes szabályok, ennek tekintetében a zöld kollégákkal teljesen egyetértek, a kivétel az kivétel, mert különben semmit nem jelent, és mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy amit nemzetileg tesznek, gondolni kell arra, hogy vannak pozitív listák, több ezer, vagy legalább 800 termék van ezen a pozitív listán, és vannak olyan országok, ahol csak 20 vagy 80 terméket helyeznek eh, egy ilyen pozitív listára. A liberálisokhoz hasonló aggájaim vannak, mégpedig az, hogy a kis termények esetében már nem lesznek növényvédőszerek, mint, nem lesznek növényvédőszerek, mint például az eper számára, ezen kívül a hiányindikáció szemben tekintetében is gondok lehess, lehetnek. Tehát ügyelni kell arra, hogy a termelés ne menjen át más földrészekre, és ott utána kelljen majd ide behozni a termékeket, aztán nem tudjuk, hogy milyen növényvédőszeret alkalmaznak. Azzal is egyetértek, hogy a jóváhagyási rendelettel igenis foglalkozni kell, de nem hiszem, hogy a PESZT szakbizottság erre képes lesz, ugyanis ehhez óriási tudományos szaktudásra van szükség, de ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Köszönöm, a következő hozzászóló Stász úr lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy Karl Heinz Florencre reagáljak, hát igen, mindannyian élünk még, de ugyanakkor Németországban azt láthattuk, hogy a rovarok nagy része eltűnt Németországban, tehát még, mégiscsak van valami gond azért a természetben. Az EBRS szolgálatnak hálás vagyok ezért a kitűnő tanulmányért, és köszönöm a jelentéstevő kitűnő javaslatait is. Mi a másfél percben, ami még maradt számomra, én a kivételekről szeretnék beszélni. Pável, te is kitértél erre a 17-es, 18-es bekezdésbe. A 17-es bekezdésben azt kéred a tagállamoktól, hogy a kivételeket korlátozzák. Hogyha megnézem az 53-as cikket a növényvédőszer rendeletben, akkor a bizottságnak is szerepe van ebben, a bizottság elmehet az EFSA-hoz, és eh, úgy gondolom, hogy a bizottság szerepet is ebben a tekintetben, a 17 es bekezdésben növelni kell a bizottság szerepét. A bizottságot megkérdezném most arról, hogy mi a helyzet, hogyan látják ők a saját szerepüket, úgy gondolják-e, hogy eléggé aktívan lépnek e fel ahhoz, hogy a tagállami kivételeket eh, visszaszorítsák. A 18-as bekezdésben azt kérdezik a a bizottságtól, hogy hogyan lehetne a kivételeket alkalmazni, főként akkor, amikor arról van szó, hogy túlságosan nagy veszély van a növényegészségügy szempontjából. Hogyan próbál a bizottság még több támogatást adni? Hogyan próbál a komitológiai folyamat során fellépni a bizottság? azok a módszerek, amelyekre szükség van, ezeket hogyan lehet véglegesíteni? Van-e ezzel kapcsolatban már valamilyen fajta ütemterv? Tudnának erről valamit bővebben nekünk elmondani? Köszönöm szépen. Rész, azt a következő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az uh, um, kutatási osztálynak ezt a valóban kimerítő anyagot. Az elhangzott elhangzottak jól mutatják, és az anyag is, hogy a végrehajtásban mekkorek a különbségek. POK úr munkája, illetve a bizottság munkája éppen ezért szükséges. Karamfilova asszony elmondta a legfontosabb elemeket. A rendelet egyetlen célját sem éri el. Ez hangzott el, ez igencsak kemény kijelentés. a tanulmány kezdetén elején eh, azt is olvashatjuk minden szereplő, a gazdák, a gyártók, a civil szervezetek, a nemzeti hatóságok eh, európai eh, szintre delegálnák a döntéshozatalt, mindannyian ebben egyetértenek, tehát igazából újra fel kell tenni ezt az alapvető kérdést, ezt a kettős, jelenlegi kettős rendszer újragondolását tervezzük-e, hiszen európai szinten hagyjuk jóvá ezeket az anyagokat, illetve a termékek esetében a tagállami szinten folyik ugyanez. Tehát az aktív anyagok és maguk a konkrét termékek egy ilyen duális kettős rendszer keretében kerülnek jóváhagyásra gyorsan, Két dolgot hadd emeljek ki. Az, hogy a a gyorsított eljárással visszaélnek, ezeknek a visszaéléseknek véget kell venni. Az 53-as cikk különleges körülményekre esetében ad csak kivételt, vagy engedélyez kivételt a sürgősségi eljárásra, de hát ezzel visszajönnek, alapvetően nem mindig ez van. Két percem van, tudom, de ezért befejezem a negatív lista kérdése többször is felmerült. Tíz éve fogadtuk el a rendeletet, azóta is üres ez a negatív lista, ami legalábbis elgondolkodható. Amúgy üdvözlöm Pok úr jelentését. Köszönjük szépen, következő hozzászólónk, Andrieu úr, a PESZT bizottság elnöke. Merci, président. Köszönöm szépen elnök úr. Én is az EPRS-nek köszönetet szeretnék mondani a kiváló tanulmányért. Fontos és aktuális téma ez. Fontos munka ez, de az emberi egészség kell, hogy legelsősorban foglalkoztasson minket. Tudjuk, hogy a korai pubertás, illetve a, a, az emberi termékenység ráta esése, tehát vannak, vannak problémák, illetve a rovarok eltűnőben vannak, a rovari fajok 80%-a veszélyeztetett. Elképesztő az, ami történik, és hát alapvetően nem véletlenül tüntetnek, ezért olyan fontos ez a munkánk, Pavel Pok javaslatait is mindenképpen köszönöm és üdvözlöm. Konkrét javaslatokra van ugyanis szükség, annak érdekében, hogy a, a, betömjük a lyukakat ebben a nem jól működő rendszerben. a növényvédőszerek hagyásának rendszerében ugyanis vannak ilyenek bőven. A, a felmerül több kérdés, a kutatás, az ipar szerepe a kutatásban, az európai szintű és a tagállami szintű jóváhagyási rendszer, az Európai Bizottság jó néhány konkrét javaslatot tett le annak érdekében, hogy ez a protokoll, ez az egész rendszer folyamat javuljon. Itt nagyon komoly, nem kevés forog itt kockán, nagyon komolyak az elvárások, és éppen ezért nekünk fel kell nőni ezekhez az elvárásokhoz. Köszönjük szépen, a utolsó hozzászólunk, hozzászólunk Krasszony. Ein herzliches Dankeschön, äh, sowohl für die Wissenschaft... Köszönöm szépen, köszönöm hogy tudományos igényel feldolgozták ezt a témát, és köszönöm Pavel Poc hozzájárulását is. A jelenlegi szabályozási keretben még van mit javítani. Ezért üdvözlöm, hogy áttekintsük a szabályozási keretet, és egy működő és átlátható kockázat alapú eljárás dolgozzuk ki. Ami az itt elhangzottakat illeti, úgy gondolom, hogy az ENVI szakbizottságként arra is figyelnünk kell, hogy a következő jövőbeli kap területén és hallassuk a szavunkat. Nem csak az engedélyezés és az engedélyezés átláthatósága a kérdés, hanem az is, hogy milyen mennyiségű peszticidet alkalmazunk az európai mezőgazdaságban. És itt a jövőbeli kap kialakítása során nekünk van feladatunk, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy lehetőség szerint minél kevesebb peszticidet alkalmazzanak, hogy a környezet és a emberre lesekedő veszélyt ne e, növeljük meg. Tehát soha nem működik majd a mezőgazdaság peszticidek, növényvédőszerek nélkül. Vannak biopeszticidek, ez világos, ezeket kell támogatni és ehhez persze pénzre is lesz szükségünk. Ez a feladat. A másrészt az is világos, hogy a legjobb jogszabály sem ér semmit, hogyha tagállamok a végrehajtásban nem jeleskednek. Itt nem csak az Európai Bizottságnak van feladata, hanem nekünk is, hogy a nemzeti parlamentekkel szorosan együttműködjünk, hiszen túlontúl -túl sok kivétel működik az 53-as cikk alapján, és ezt a nemzeti parlamentekben ülő kollégák irányában is fel kell vetnünk ezt a problémát. Bizakodom, hogy a jó öm, törvényekkel elérhetjük a célunkat, de ehhez szükség van arra, hogy a végrehajtást pontosítsuk. Köszönöm szépen, a bárkinek további kérdése van akkor ezt írásban is eljuttathatjuk az érintettekhez. Most pedig megadom a bizottságnak a szót. Berent úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EPRS köszönhet érdemel valóban kiváló munkát végzett. Pot úr jelentése szintén kiváló munka. Köszönhetet mondok mindenkinek, aki kérdéseket tett fel és hozzászólt a témához. Amit az IPRS-től hallhattunk, az alapvetően egybevág azzal, amit mi is mondunk a bizottság által végzett tanulmányban, ami a növényvédőszer jogszabály refit tjéhez szükségeltetett, tehát ez nem meglepő. Megerősítik az eredményeket, az élelmiszerbiztonsági főigazgatóság auditorainak beszámolói is. Kezdjük talán a pozitívumokkal. A rendelet kimondják, hogy releváns, és az érintettek egyetértenek abban, hogy van hozzáadott értéke. Az IPRS meglepő volt, mikor azt mondta, hogy egyetlen egy célt sem ér el a rendelet. Ennél azért összetettebbnek tűnik a helyzet. Az érintettek beszámolói nem teljesen egybevágóak. Maga a jelentés is kimondja, hogy minden kategórián belül egyetértenek az, hogy a környezetvédelmi célokat sikerült elérni, kivéve a civil szervezeteket, illetve az ipart, illetve a növényvédőszergyártókat, illetve a biogazdálkodókat. Mi ugyanerre jutottunk egyébként. A belső piaci cél, illetve a gazdálkodás versenyképessége ügyében szintén megosztottak a válaszadók, tehát azért ennél összetettebb a kép, mint hogy azt mondjuk, hogy semmilyen célt nem sikerült elérni. A glifozát kérdése is felmerült, az EPRS jelentése azt mondja ki, hogy semmiféle visszaélés nem látszik a glifozát ügyben. Poc úr jelentésében elhangzott, illetve is mondta, illetve többen a hozzászólák közül, az Európai Bizottság egyetértőnökkel különösen az ügyben, hogy a tagállamokban késedelmesen alkalmazzák a szabályokat az értékelések és az elemzések tekintetében, Valóban a legtöbb problémának pontosan ez az okozója, főként ami az 53-as cikk értelmében lehetséges kivételes gyorsított eljárást illeti. A kölcsönös elismerési rendszer, illetve a határidők betartása mind-mind problémásnak tűnik, azért, mert a tagállamok nem bíznak egymásban, nem ismerik el egymás munkáját. Ugyanakkor a jelentés kimondja, és mi is ezt láttuk, és találtuk, hogy a sürgősségi jóváhagyások olyan 90%-a olyan termékekre vonatkozik, amelynek aktív hatóanyaga már jóváhagyást kapott. Tehát normális rendszerben alapvetően az 53-as cikket nem is kellene alkalmazni. Stász úr kérdezte, hogy mit teszünk mi ez ügyben. Nos, arra kértük az EFSA-t tavaly, hogy értékeljék azt, hogy a hét tagállam által gyorsított eljárásban megadott jóváhagyást neonikotinoid ügyben indokolt volt-e. Ezt a munkát lassan lezárjuk, és elmondhatom már most is előzetesen, hogy jó néhány növényvédőszer esetében nem volt alternatíva, de mások esetében volt, tehát ezen esetekben nem lett volna szabad megadni ezek, ezt a gyorsított eljárással ezeket az engedélyeket. Az Európai Bizottság pedig éppen ezért most vizsgálja részletesen ennek az összes dokumentációját, további döntéseket később hozunk. Stász úr kérdésére reagálva, a, a veszély alapú kritériumra vonatkozó kivételek tekintetében Nos, megpróbálunk egy olyan iránymutatást kiadni a tagállamoknak, amely az elhanyagolható kitettség definíciójára vonatkozna. Folyik a munka, de eddig nem jártunk sikerrel. Az EFSA egyértelmű protokoll dolgozott ki arra, hogy a tagállamoknak hogyan kell azt biztosítani, hogy a 4 hetes cikk alapján pontosan hogyan lehet ezt indokolni a sürgőségi jóváhagyásokra vonatkozóan további felvetett kérdések, amelyekkel egyetértünk, például az, hogy a tagállamok szakértelme, illetve kapacitása tekintetében nagyon nagy eltérések tapasztalhatóak. Valóban egyes tagállamokban az elemzések elvégzéséhez nem, nem rendelkeznek szerintünk sem megfelelő szakértelemmel, ugyanakkor ezt a peer review és az EFSA review rendszere valamennyire kompenzálja, illetve hát a kölcsönös elismerés rendszere pontosan ezt megoldaná, de hát ez ügyben sem állnak úgy a dolgok, ahogy kellene. Az átláthatóság, illetve főként annak hiánya, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy hogy az általános élelmiszerügyi jogszabályokat módosítani lenne érdemes. Nekünk meggyőződésünk, hogy ezek a javaslatok majd az értékelési folyamat során javítják az átláthatóságot. úr azt javasolta, hogy gondolkodjunk el a kockázat elemzési fázisban is ezen. Ez nem került el a figyelmünket, átgondoljuk ezt a javaslatot. A glifozát, nekotin, neonikotinoidok, illetve egyéb nehezebb, úgymond problémásabb termékek vagy anyagok esetében külön szakbizottságokat hoztunk létre. Talán ez egy olyan modell lehet, amely a jövőben változhat. Többen említették kritikusan általában a megerősítő adatokra vonatkozó folyamatot. Nos, úgy érezzük, hogy az európai bizottság a rendeletben szereplő szabályokat betartja, Rivezi asszony is utalt erre. Ennek az eljárásnak a használatára lehetőség van bizonyos feltételek mellett, ez nem egy carte blanche, tehát nem egy szabad kártya. Éppen ezért mi csak megfelelően indokolt esetben használjuk ezt, és úgy gondoljuk, hogy ezért rendelet szabályaihoz tartjuk magunkat. Összefoglalva tehát osztjuk azok véleményét, akik azt gondolják, hogy a rendelet önmagában valószínűleg jó, az érintettek jelentés, jelentős rész is úgy gondolja, hogy a világon a legszigorúbb ilyen jogszabály rendelkezik Európa. Ugyanakkor a végrehajtásban bizony van mit javítani, és az első szereplők, a legfontosabb szereplők a tagállamok ezen a téren a parlamenten reméljük, hogy tovább tudunk majd együttműködni ez ügyben. A PESZT szakbizottság javaslatait is várjuk, de természetesen, amikor a saját RIFIT elemzésünket véglegesítjük, akkor az önök javaslatait figyelembe vesszük mindenképp. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pocs úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni magamat. Meg szeretném köszönni az előadóknak mindezt, amit mondtak, és örömmel tekintek a jövendőben folytatandó együttműködésünk elébe. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd a szerepünknek eleget tenni. Néhány dolgot tisztázni szeretnék azért, hogy a félreértéseket elkerüljük. Sajnálom, hogy Miller asszony nincs itt, hiszen világosan szeretnék neki választ adni, és nagyon határozottan. Én nem bíráltam a rendeletet, nem ez a szerepem, se a felszólalásom során, sem a jelentésemben nem ezt tettem, ez valami félreértés lehetett. A rendeletről azt mondom, hogy a legjobb eszköz arra, hogy biztosítja, biztosítsa az egészség és a környezet védelmét. Pont. Csupán azon részeket a végrehajtási a végrehajtás sí rendelet részeit szeretném javítani. Aztán a másik kollégának jelzem, hogy nem akarnék e, sötét képet festeni, de a parlamenti kutató szolgálat e, észrevételeit e, komolyan veszem, nem akarok túllépni a kutatás által mondott tényeken, el tudom minden egyes jelentésemben foglalt kijelentéssel kapcsolatban el tudom juttatni önnek a, a tudományos hátteret, a tudományos adatokat. Harmadsorban a jelentés a végrehajtás javításán, módosításán gondolkozik, nem a kiinduló vagy alapjogszabály módosításán gondolkozik el. Ez a PESZT adhok bizottság feladata, nem az én jelentésem feladata. Végezetül pedig megint azt kell mondanom, hogy abszolút hiszek a parlament kutatószolgálatának és a meglátásaiknak. Ugye a bizottság kételyekről beszélt. Azt kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban félig viccesen, hogyha egy jogszabály végrehajtásával kapcsolatosan a szereplők egész elégedettek, akkor ez nem mindig annak a jele, hogy jól hajtották végre a jogszabályt. Hát ezt mondom, tréfásan mondom, de azért komolyan gondolom. Köszönöm, is örömmel tekintek a jövendőbeli együttműködés elébe. Köszönjük szépen! Ezzel lezártuk e kérdés vitáját. A módosítók előterjesztésének határideje június 12-e 11 óra. A szavazásra pedig júliusban kerül vélhetőleg sor, az MV szakbizottságban, a plenárison pedig még nem tudjuk, mikor lesz a szavazás. Következő napi rendi pont. Javaslat az egészségügyi technológia értékelésről és a 2011-24 EU irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre. Először megadom az előadónak Soledad Cabezon Ruiznak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A következőt szeretném mondani. A kezdeményezés nagyon fontos és nagyon érdekes. Ugyanis ebben lehetőség rejlik arra, hogy az Európai Uniót tovább kiépítsük. Az egészség az európai állampolgárok számára a legfontosabb érték. Ezért nekünk is figyelni kell az egészség kérdésére. Nagyon sok minden változott az egészség gondozás, területén, és úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel sikerül javítanunk az, emberi, az emberek egészségét, valamint az egészségügyi ellátás javulásához hozzájárulhatunk. Nagyon fontos, hogy az érintettek között a bizalmat megteremtsük, az átláthatóság, a minőség és a kiszámíthatóság fontos tulajdonságok nagyon sok módosítót nyújtottak be, de én magam is nyújtottam be módosítót a kérdésekben. A gyógyszerekhez való hozzáférés kérdéséről, a klinikai vizsgálatok harmonizációja és a technikai oldal közelítése nagyon fontos. Fontos, hogy a klinikai értékeket meghatározzuk az egészségügyi ellátások területén, javítsuk az egészségügyi ellátás rendszerét, és az állampolgárok ellátáshoz való hozzáférését, az egészségügyi rendszerek innovációhoz való hozzáférését is javítsuk. A fragmentációt meg kell haladnia, a belső piacot ki kell építeni. Ez itt az egyik, de nem a legfontosabb probléma. Mindenesetre ez a javaslat segítheti azt, hogy az összes eh, téma területén, többek között a belső piac megteremtése területén is előre lépjünk. Nagyon fontos a tudományos értékelés. A, egy magas szintű tudományos értékelés és egészségügyi technológia értékelés hozzájárulhat a bizonyíték alapú gyógyászat kielégítéséhez. A Nemzeti Egészségügyi Technológia Értékelési Intézetek közötti kapcsolatot is meg kell teremteni. És arra is szükség van, ez nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy az egyes intézetek által alkozott módszertan átlátható legyen, és persze függetlenek legyenek a szakértők, akiknek, akik nem összeférhetetlensége benne végzik a munkájukat. A technológia mindig evidence-based, bizonyíték alapú kell, hogy legyen. És az is fontos, hogy a jelenlegi kétharmados többségnél nagyobb többségben fogadják el a véleményeket. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy minden tagállam demokratikus részvételét biztosítsuk, de hát jelzem, hogy itt tudományos kritériumokról, nem politikai kritériumokról van szó. A kétharmados többség tehát egy minimum kell, hogy legyen. Ez a szabályozás ugyanakkor sok konfliktust teremtett az önkéntes együttműködésről szóló szabályokat még mindig nem alkalmazzák. Éppen ezért nagyon valószínű, hogy csak akkor tudjuk ezt az együttműködést biztosítani, hogyha kellő bizalom jön létre az intézmények között, és ebben az esetben nem kellene kötelezővé tennünk ezt az együttműködést. Ugyanakkor ennek a mechanizmusnak a működése elengedhetetlen. Arra is utalni kell, hogy a tagállamok sajátos, speciális specifikációt <laughs> alkalmazhatnak a klinikai értékelés fázisában. És ez alapján tudják az egyes értékeléseket kialakítani. Ezért tehát szigorúan kell bánnunk a tagállamokkal. Aztán a hatály kérdéséről. A bizottság arra tesz javaslatot, hogy központosított engedélyezést biztosítsunk a orvosi segédeszközök és az gyógyszerek tekintetében. A fontos innovációkat figyelembe kell venni, különösen azokat, amelyek kihathatnak az emberi egészségre is. Persze a gazdasági szempontokról sem szabad megfeledkezni. Az innováció és az új technológiák fontos szerepet játszhatnak a orvosi segédeszközökről, már vitát folytattunk, fontos, hogy ezekre is kiterjedjen a javaslat hatája. Ez az orvosi segédeszközök piaca sokkal fragmentáltabb, mint a gyógyszerek piaca, Éppen, éppen ezért fontos, hogy az ezen termékekre vonatkozó tudományos tanulmányokat is beszerezzék a gyártók, a terjesztők, és ezeket egységesítsük. Egyértelmű volna egy szorosabb együttműködés előnyeinek. Jót tenne ez az európai gyógyszeripar versenyképességének, hiszen szinergiákat lehetne elérni, és a minőséget lehetne növelni. Ezért úgy gondolom, hogy újra nyomatékkal amellett kell síkra szállni, hogy a nem lefedett területet is szabályozni kell, amely terület kihagyhat, kihagyhat az emberek egészségére. Az önkéntes együttműködés nagyon fontos, a precíziós technológia, az új eljárások, az új kezelési módszerek játszanak itt fontos szerepet, valamint a előregedett technológia kivezetése. Itt is más területeken is fontos, hogy együttműködjünk, és hozzájáruljunk a önkéntes együttműködés javulásához. A kutatásban a prioritások fontos szerepet játszanak, és a hatékonyságot itt is meg kell teremteni. Úgy gondolom, hogy a bizottság legfőbb szerepe abban rejlik, hogy az ellenőrzést biztosítsa és a támogatást megteremtsen. Ezért fontos, hogy a köz finanszírozása voltak éppen az Európai Unió költségvetéséből bizt, teremtődjék meg. Ez tenné lehetővé a szakértelme, a, a vizsgálatok és a hatástanulmányok és a technológiai értékelés függetlenségét. De úgy kell eljárnunk, hogy ne feledkezzünk meg, hogy az egész szabályozás célja, hogy a betegek, a páciensek értékét, érdekét vegye figyelembe. Persze a szubszidiaritás elvéről sem szabad megfeledkezni, de az objektív, tudományos elemzéseknek mindig klinikai alapon kell nyugodniuk. Persze más kritériumokat is figyelembe lehetne venni, például a nemzeti érdekek, az árak, a visszatérítés, ezek lehetnek szempontok, de tagállamok kizárólagos hatáskörét nem lehet veszélyeztetni. Összességében elnök úr, azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, lehe, egy jó szabályozási javaslat, jó lehetőséget kínál. Ráadásul a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló jelentésben ezeket a kérdéseket már kihangsúlyoztuk, itt pedig az a lényeg, hogy megállapodásra jussunk, együttműködjünk, ez a szöveg egy jó irányba tett lépésnek tekinthető. Köszönöm szépen. Mivel nagyon szorít az idő, ezért az árnyék jelentéstevők max. 3 percben szólhatnak hozzá, a többi képviselő pedig 2 percben. Kérem, tartsák be a felszólalás időt. Az első árnyék jelentéstevő az EPP nevében Schreier Pirik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! François Grostat nevében beszélek, de ezt úgyis tudja. Először is megköszönöm az eddig együttműködést a jelentéstevő részéről. Úgy gondolom, hogy jó irányba halad ez a jelentés, bár néhány aspektus szeretnék kiemelni. Először is, akárcsak a jelentéstevő, én is fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament ne a közdelező elemeinek a javaslatban. Nagyon fontos a tagállami együttműködés, eh, év éveken keresztül önkéntes együttműködés volt, és úgy gondolom, hogy most már a bizottságnak kicsit tovább kellene mennie. Hasznos lenne, hogyha egyeteművé tennénk azt, hogy mit lehet tenni és mit nem. Azután, hogy megtörtént a közös klinikai ö, tanulmány. Nem szabad a már meglévő tanulmányokat megkettőzni. Elnök úr, nagyon fontos az, hogy jó legyen a minőség és a klinikai értékelés. Nagyon fontos látni azt, hogy nem lehet egyikről a másikra egyelő feltételeket szabni a tagállamok között. egy nagyon fontos a koordinációs csoport, hogy tényleg ők irányítsanak, és nem pedig az Európai Bizottság. Erről beszélt a jelentéstevő is, de egy lépéssel tovább is mehetnénk. Úgy gondolom, hogy a módszertan, illetve a tudományos bizonyítékok követelését tovább kell pontosítani. Erre kell minden munkát alapozni. Főként bizonyos az önöltött árva gyógyszerek esetében kell további erőfeszítéseket kell tenni, és ezzel kapcsolatban be fogok nyújtani majd módosítókat. Elnök úr, egyetértek a jelentéstevővel, illetve nem értek egyet vele egyet, hogy mennyi gyógyszerre van ebben az összefüggésben szükség. Egyetemű az, hogy nagyon sok minden függ a gyógyászati segédeszközök tekintetében a tagállamoktól, a különböző szervezetektől jó lenne, hogyha már a gyógyászati segédeszközöket önkéntes alapon értékelnék, így a tagállamok dönthetnek arról, hogy részt vesznek ebben vagy nem, utána pedig leltát készítünk pár év múlva, és utána a kötelező érvényű Um, részvételt előírni. És most a saját véleményem. A nagyobb együttműködés, a digitalizáció, ez jó, már évek óta ezt hangsúlyozom én is, de az elektronikus uh, betegadatok uh, előírása egy, egyenlőre csak a professzoroknak volt jó, a betegek ebben nem láttak előnt, viszont Hollandiában már a betegek is meg tudják azt dönteni, hogy milyen adatokat lehet megosztani. És az úgynevezett árva gyógyszerek esetén egyértelműen beszélt erről a Rotterdami Egyetem egyik professzora, elmondta, hogy ötször drágábbak a gyógyszerek bizonyos esetekben, és ezért valamit dönt, tenni kell a hatóságok, a részvényesek, a gyógyszergyárak részéről, hogy valamit tehessünk ennek kapcsán, és ezzel kapcsolatban fogok módosító benyújtani. Szerint az emberek életéről van szó. Köszönöm. Thank you very... Köszönöm szépen. azt kérném minden felszólalót, hogy tartsák be a felszólalás időt. Piesa úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is, hogy előkészítette ezt a jelentést. Nagyon sok különböző igényre van szükség, párbeszédre van szükség, mindenki elmondja a véleményét, hogyan kellene kinéznie az Európai Unió szerepének ebben a egészségügyi technológia területén. Én úgy gondolom, hogy ez sok érzelmet kelt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos támogatni az Európai Unti szintű együttműködést, illetve az közös előírásokat a klinikai tanulmányok területén. Nagyon fontos, ezt ne érintse a tagállamok jogai kötelezettségeit, illetve az adott tagállamban orvosi szolgáltatást nyújtó szervezetek jogait is. Itt csak arról van szó, hogy az páciensek érdekében dolgozzunk. Nagyon fontos az, hogy javítsuk a helyzetet, európai platformokat hozzunk létre. De szeretnék arra rámutatni, hogy itt különböző kételjek vannak, főként az ötös cikk tekintetében, ami a rendelet célját illeti, a kockázati területek esetében ezeket szeretnék a rendelethez hozzátenni, főként a gyógyszerek esetében. A magas kockázatú gyógyászati eszközök, ez is egy nagyon fontos láncszem, és itt is vannak kételyek arra vonatkozólag, hogy a magas kockázatú gyógyászati eszközöket be kell ide ö, venni. Képzett embereknek kell kezelnie ezeket a, az eszközöket, azonban néha ez is kérdéses. Az Európai Unióban ezt nem ö, szabályozták, különböző ennek a kezelése a tagállamokban. Arra is szeretnék rámutatni, hogy vannak bizonyos fajta korlátok, korlátozások a módosítók esetében, az 506-os módosítóban, illetve az 56-os módosítóban arról beszélnek, hogy van egy panel az Európai Unióban, amely értékelhetné ezeket a folyamatokat. Figyelembe kell venni az ágazatot, az iparágakat, amelyek ezzel foglalkoznak. Az a benyomásom, hogy eh, erős harmonizációt írunk elő a gyógyászati eszközök esetében, a gyógyászati módszerek értékelése tekintetében, akkor nagyon sok akadály gátolja majd az együttműködésünket, és nem lesz egyszerűbb így az együttműködés. The next speaker is... A következő hozzászóló Meissner asszony lesz. Ott van. Igen, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a témát. Jó, hogy ezzel foglalkozunk, és elmondhatom, hogy a frakcióm, az ALDE támogatja általánosságban azt a javaslatot, hogy legyen egy HTA 28 helyet, vagy a jövőben 27 helyet. Igazából több is van, hogyha ebbe belegondolunk, tagállamonként lehet több is. Nagyon fontos, hogy sok terápia esetében a piacra jutást biztosítani kell, ez jót tenne az európai paciensek számára. Összetett ez a téma, és a, a részletekben rejlik az ördög. Tudjuk már azt is, hogy a tagállamok kételkednek ebben. Például Németország már mm, azonnal szubszidási aggályokat fogalmazott meg, tehát nagyon el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen fajta pozíciót foglalunk el, hogyan lehet tényleg Európában a betegek helyzetét javítani, és ne pedig ezt majd akadályozni egy tanácsi eh, blokkolással egy kicsit bizonytalan vagyok a közös háti eljárásával kapcsolatban. Egy kicsit csalódott vagyok, hogy a bizottság sok mindent inkább a másodlagos jogba helyezett. Szerintem jobb lett volna, hogyha nem csak rámutatnánk arra, hogy hogyan kell lefolyni a folyamatnak, hanem sokkal részletesebben meg kell mutatni, hogyan nézzen ez ki és tanulmányokat hogyan kell benyújtani. A jelentéstevőnek vannak itt jó javaslatai, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi lesz már itt az álláspontunk. És pontosan amiatt, hogy eléggé kételkedik a tanács, lehet, hogy nem annyira jó, hogyha a tagállamok egészségügyi költségvetésében mi előrásokat tegyünk, erre eléggé allergiásak általában. A tevő a hatály ki akarja szélesíteni, hogy a gyógyászati eszközöket ebbe belevegye. Én ezt problémásnak tartom, akár csak Grosztet asszony, ő is elmondta ezt, hogy sokkal komplexebbek a gyógyászati eszközök, mint a gyógyszerek, és itt nem csak egy szívritmus szabályozóról van szó, hanem arról is szó van, hogy hogyan, hogyan történik a beavatkozás, hogyan van kiképezve a nővér, az orvos, tehát ezen kívül a tagállamokban a hátá, hátá át nem mindenhol tartják be, nem hagyják végre, és a kötelező lesz előnek azt sem túlságosan jó. A gyógyászati termékek esetében jelentéstevő voltam, és tudom, hogy mennyire fontosak a tudományos adatok, a klinikai tanulmányok, és lehet, hogy inkább ezt kellene megvizsgálnunk, hogy itt mi történik. Összességében a HTA-t jónak tartom, hogyha itt együttműködünk, ez jó lehet a betegek számára, de hogy a végrehajtásnak mennyire kell kötelezőnek lennie, azt nem tudom, ez tagállami kompetencia, és szerintem inkább összességében egy javításra kell törekednünk. Köszönöm az együttműködést. Köszönöm, Rivászi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr a kollégákat emlékeztetném, hogy nem, ez a szöveg alapvetően nem forradalmi. Cabezon Ruiznak gratulálni kell, mert egyetértek a jelentéssel és a következtetéseért. Már van együttműködés a tagállamok között. Nem a jóváhagyásról beszélünk, hanem az hozzáadott érték eh, elemzésére a gyógyászati termékek esetében, vagy gyógyászati eh, eszközök esetében igen. Az Európai Gyógyszerügynökség végzi a jóváhagyást. Itt alapvetően a végrehajtás, illetve az alkalmazási terén, tehát említettem, jóváhagyás, meg mi a hozzáadott érték. Itt valódi tudományos elemzésről van szó, ami nem más, mint egy új gyógyszert összehasonlítunk egy már létezővel. És erre vonatkozóan nagyon kevés adatunk van, tehát hogyha arra kell kényszeríteni a laborokat, a, hogy ilyen összehasonlító vizsgálatokat végezzenek. Ugyanezt teszik például Németország esetében magát a protokollt, az eljárás rendet kellene Eh, harmonizálni, a gyógyszerek eh, tudományos elemzése összehasonlító tanulmányokkal. Minden gyógyszert, minden gyógyászati eszközt érintenie kell ennek? Nem, az újakra kellene koncentrálni, épp az innováció jegyében. Szerintem pontosan ezeket kellene európai szinten elvégezni egyes kollégáktól így mondani, én úgy gondolom, hogyha a szakértők komolyan függetlenek, hiszen hogyha a gyógyszergyárak finanszírozzák a szakértőket, akkor ez nem lesz teljes a függetlenségük, tehát az átláthatóság, függetlenség és a tudományos elemzések annak érdekében, hogy tisztán lássunk, hogy a gyógyszerek, gyógyászati eszközöknek mi a hozzáadott értéke. Hogyha ebbe az irányba mozdulunk el, akkor az előadóval egyet tudok érteni, aki egyébként éppen ezért el kell mondjam, hogy óriási munkát végzett. Köszönjük szépen. Konyecsna asszony következik. Děkuji, pane <clears throat> předsedo. Možná úplně na začátek. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő ülés sem megállapodhatnunk abba, hogy ökológikusabban dolgozunk, és feljebb tekerjük a klímát itt a teremben, mert mindenki megfagy, de hát ez csak egy rövid bevezető észrevétel volt. Most pedig a témáról. Kedves kollégák, ahogyan többször említettem, üdvözlöm ezt a javaslatot, az Európai Bizottság ezen javaslatát, amely az össz-európai egészségügyi technológia értékelést akarja bevezetni. Ez a javaslat egyéb iránt az Európai Parlament múlt évben megfogalmazott állásfoglalán nyugszik. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az engedélyezés magában nem biztosítja, hogy a legújabb technológiai értékeléseket alkalmazzák. Ezért, ahogyan 2014-ben már elhangzott, a mindenki számára biztosítandó ö, egészségügy megteremtése érdekében egy közös eszközre van szükség. Az engedélyezési eljárások nagyon különbözőek, hiányzik az átláthatóság, a transzparencia is. Ezért nagyon fontos, hogy a javaslatban a kötelező elemet megőrizzük. Tehát, hogy minden tagállam együtt vegyen részt a Health Technology Assessment, vagy HTA, vagy egészségügyi technológiai értékelés kialakításában. Így csökkenteni lehet a párhuzamosságot és a költségeket. Ez a javaslat a kisebb tagállamoknak különösen segít, mint az enyémnek például, hiszen nálunk nincs elég szakértő, nincs elég labor, ezért fontos az együttműködés. Üdvözlöm az előadó szövegét, <clears throat> tervezetét, különösen szeretem mindazt, amit a klinikai bizonyítékokról mond. Én pedig módosítóimban a ritka betegségek, a, valamint a páciensekkel való konzultáció kérdésére koncentrálni fogok. Fogok koncentrálni. Ezért mindezen szempontok alapján nagyon fontos, hogy a kialakított HTA felülvizsgálatára is lehetőség legyen. Nem tetszik ugyanakkor az előadó tervezetében, hogy hiányzik az egyes gyógyszerek költség intenzivitásának mérlegelése. Az is hibam, hogy az etikai szempontok kikerültek a javaslatból. Remélem, hogy nem vizezik majd fel ezt a javaslatot, és persze örömmel tekintek a jövendőbeli együttműködés elében, és remélem, hogy persze egyszerűsítjük majd a szöveget, de nem szabad elfeledkeznünk, hogy mi ez értelme javaslatom. Ezzel a javaslattal teljesen egyet értek, Demes Maker úr is megtette ezt, a saját műanyag flakonjainkat hozzuk, az például mindig Petruccini kollega következő. Grazie. Köszönöm, elnök úr! és köszönöm a bizottságnak a javaslatot, és köszönöm az előadónak azt a munkát, amelyet idáig végzett. Úgy gondolom, hogy a véleményünk nagyon jó. Az előadó többször kihangsúlyozta az értékelés függetlenségének fontosságát, egyetértünk vele. Ugyanakkor az önkéntes együttműködés, amely ma az Európai Unió egyik erejét jelenti, alapvető jelentőségű, de ugyanakkor most a fellépések keretét formalizálni kell, véglegesebb keretbe kell önteni, és a hatáit is ki kell terjeszteni az orvosi segédeszközök területére. Egyetértek például a kollégával az LCR-ről, aki a túl sok harmonizációról beszél, de hát ugyanakkor mi gyakran kétkedünk az Európai Egy- Egyesülés szintjében, de ezen a területen valóban az európai szint tudja a legjobban szabályozni a kérdéseket. Itt nem az engedélyezésről van szó, mondom Konacsna asszonynak, éppen ezért az ECR de és a néppárti kollégáknak javaslom, hogy gondolkozzanak el jobban ezen az érvem. Mi támogatjuk ezt a javaslatot, mégpedig azért, mert két alapvető szükségszerűségnek felel meg. Egyrészt a racionalizáció, a források radi- racionalizáció, másrészt a egészség céljának megteremtésének felel meg. Karcsúsítani kell az eljárásokat, és a páciensek érdekét is szolgálni kell. Ami pedig az olasz tapasztalatokat illeti, sok olasz régió, Veneto, Lombardia, Lációs, Toszkána, valamint Puglia régió már bevezette ezeket az eljárásokat, de szükség van egy nemzeti koordinációra, valamint egy európai szintű koordinációra, de hát meg kell nézni, hogy az európai szintű koordináció valóban célra vezetőes vagy sem. Olaszország az őrli HTE tekintetében már jó példával járt elől, és úgy gondolom, hogy ez a, ezeket tapasztalatok nem folytak bele kellőképpen ebbe a javaslatba, ezeket érdemes figyelembe venni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Milyen asszony az utolsó árnyék előadónk, parancsoljon. Azt hiszem, hogy a Mille. Madame Mille? She's not in the room. Aki nincs jelen, akkor a többi képviselő két percben. Zommer asszony, köszönöm szépen. Péter Léze szövegét olvasom fel, aki nem tud itt lenni, hiszen Münchenben van a frakció tanulmányozó napján. Képzeljék el, én vagyok Péter Léze támogatja ő, már mint én, Péter Líze, ő tehát a bizottság javaslatát, különösen azt a részt, amely az EMA és a öm, technológiai értékelő szervezetek egy mélyebb együttműködését javítja, és így öm, a te terápiai előrelépéseket biztosítani lehet. Péter Léze ugyanakkor több problémát is lát. A terápia szintje az egyes tagállamok között nagyon különböző, ezért meg kell akadályozni, hogy csak egy összehasonlító terápiát alkalmazzanak azon tagállamok, amelyek egy javasolt terápiával nem értenek egyet, meg kell, hogy kapják azt a lehetőséget, hogy a náluk magasabb szintű terápia standardot alkalmazzák, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor egy megalapozott optautora lehetőséget kell adni. Valószínűleg politikai oknál fogva nem tudjuk majd elkerülni az opt-out megerősítését, de ez az utolsó eszköz kell, hogy legyen. Másodszorban a bizottság javaslat azt mondja, hogy a koordinációs csoport konszenzusban vagy többségben dönt, ezt pontosítani kell a kettős többség és a minősített többség elvét az európai szerződések pontosan meghatározzák, ugyanakkor um, az egyszerű többséget és a kétharmados többséget um, inkább ki kellene küszöbölni, és sok tagállamban ellenkezésre ütközik, tehát a minősített többségre van szükség, um, tagállami szinten is uh, képviselt állampolgárok szintjén. Harmadsorban a koordinációs csoportban akár egy szín, egyhangú döntéssel szükség lehet arra, hogy a bizot, lehetséges, hogy a bizottság döntését kihatálytalanítsák, ez azonban aranytalan. A HTA szervezet döntését egyhangulag meghozott döntését csak a nagyon súlyos döntésben lehet a bizottságnak, lehessen a bizottságnak hatálytalanítani. Harmadsorban az orvosi termékek Különösen a az orvosi segédeszközök tekintetében nem óvatosnak kell lenni. Péter Léze úgy gondolja, hogy se a bizottság, sem az előadó javaslata nem kellőképpen megalapozott. A biztonsági vizsgálat alapján megvizsgált termékek nem biztos, hogy a HTE értékelés alapját adják, meg kell akadályozni, hogy elaprózódjon a piac és ezért érdemes volna elgondolkozni egy európai HTA folyamat bevezetésén, akkor, hogyha több mint öt tagállamban nemzeti eljárások már érvényesülnek. Köszönöm. Caputo Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Az egészséghez való és a legjobb gyógyászati eljáráshoz való jog egy olyan jog, amelyet mindenki számára biztosítani kell, ezért támogatom. A egészségügyi technológiai értékelésről szóló irányelv átdolgozásáról, illetve módosításáról szóló javaslatot is üdvözlöm Soledad Cabeon Ruiz kollega jelentését, hiszen ezzel elérhetjük a jobb hozzáférést az egészségügyi elláráshoz. Nem csak az a cél, hogy javítsuk a belső piacon lévő akadályokat, hanem meg kell rakadni a lehetőséget arra is, hogy az innovációnak és az egészségügyi technológia újításainak teret adjunk, és segítsük, hogy az egészségügyi technológiákhoz minél jobban hozzáférjenek a, a páciensek is. A Unit HT bevezetését támogatom, és egyetértek azzal, hogy egy stabil kooperációra, együttműködésre van szükség a tagállamok között. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy magas szintű legyen ez a folyamat, ugyanakkor objektív és független, valamit átlátható. A bizottság feladata az lehetne, hogy ezen eljárás fölött őrködjön, és biztosítsa, hogy független és közpénzekből fiat, finanszírozott legyen, a szolgáldát kollégám mondta. De figyelembe véve, hogy az orvos, az orvosi ágazat egy érzékeny ágazat, ezért további óvatossági intézkedéseket érdemes bevezetni a rendszer működésében, és meg kell akadályozni, hogy kiátszhassák a szabályokat. Köszönöm. Thank you very much. Uh, and now I would like to give the floor to the Commission. Köszönöm az Európai Bizottságnak, adom meg a szót, Perez. Thank you very much. Asszony, igen, köszönöm szépen. Kabatandris által készített jelentés a bizottság javaslatáról nagyon érdekes olvasmány volt, és a vitát is érdeklődve hallgattuk. Úgy érezzük, hogy egyrészt támogatja a többség azt, hogy az HTA témájában folytassuk az uniós együttműködést, és általában egyetértenek a javaslatunkkal, és valóban ez a javaslat az Európai Parlament kérésére készült el. Emlékeztetem önöket, hogy nem nulláról indul ez, 20 éve folyik az együttműködés HTA ügyben, És talán eljött az a pillanat, hogy ezen a téren a munkánkat megerősítsük. Egyetértek az előadó munkájával, mi szerint ez a javaslat alapvetően arról szól, hogy a tudományos bizonyítékok az Európai Unió egészében megbízhatóbbak és jobbak legyenek. Egy-két felvetett konkrét kérdésre hadd reagáljak. Először is a hatály kérdésével kapcsolatban, mint hogyha eltérő véleményeket véltem volna felfedezni ez ügyben. Nos, a bizottság részéről megpróbáltunk a azokra a termékekre koncentrálni, ahol úgy éreztük, hogy a legjobb az együttműködés hatája. A központilag jóváhagyó hagyó gyógyszertermékek, illetve a gyógyászati eszközök esetében a legkockázatosabbakra koncentráltunk. Úgy éreztük, hogy ezt a hatályt alaposan meghánytuk, vedettük, meghallgatva az ipar szereplőit, illetve az érintetteket, úgy érezzük, hogy ez arányos. Biztosíthatom önöket arról, hogy az ügyben hogy a különböző piaci utak esetében, piacra jutási lehetőségek esetében a gyógyászati eszközökre vonatkozó hatály korlátozottabb éppen azért, hogy a gyógyászati eszközökre vonatkozó rendelettel az időzítés tekintetében összhangban maradjunk, nem mondjunk neki ellent. Egy pár szót, ha megengednek azzal kapcsolatban, hogy mik a kötelező elemei ennek a javaslatnak. Nos, ezen a ponton hadd emlékeztessem önöket, hogy mi is a fő célja ennek a javaslatnak. Alapvetően a legjobb szakértők együtt kell, hogy jó munkát végezzenek. Az elképzelés az, hogy ezt a munkát nemzeti szinten használják, hogy ne kelljen az elvégzett munkát, tagállami szinten elvégzett munkát újra egymási másik tagállamon elvégezni. Ebben a kontextusban Érdemes és fontos arról beszélni, hogy a közös elemzési jelentésen mit értünk. Nos, ez egy általános jellegű jelentés, nem olyanra gondoltunk, amely szerint ez a technológia jobb, mint a másik. Egy olyan tudományos jelentés, amely igazából befogadó és általános természetű. A összevetések kapcsán szerintem ez említett jelentésben ez teljesen jól megvalósítható. Uh, Ugyanakkor, ha nemzeti rendszerbe beépítették a tagállamok ezeket, akkor az általános következtetéseket a saját tagállami elemzésükben levonhatják de azt hiszem a legtöbben látják és értik, hogy a tagállamok egészségügyi területet érintő hatáskörét nem akarjuk kurtítani ez ügyben. Az Európai Bizottság szerepére áttérve már csak azért is, mert erre vonatkozó kérdések is elhangzottak. Ha tisztázzunk valamit. A javaslat értelmében mi azt reméljük, hogy a technikai, szakmai munkát a tagállamok végzik el, az Európai Bizottságnak csak egy ellenőrző szerepe lenne, illetve javaslatot tenne arra, hogy mi legyen a következő lépés, illetve a közös elemzéseket mi hoznánk nyilvánosságra. Ez érinte, érinti azt is, hogy a fő jogi jogszabály, illetve a végrehajtás és delegált aktusok aránya hogyan alakulna. Nos, megpróbáltuk a legfontosabb elemeket a magában a fő javaslatban lefektetni, és ezt majd ezt a jogszabályt végrehajtási és delegált aktusokkal fogjuk kiegészíteni. Ez fontos és elkerülhetetlen, a jönet a közös fellépésben folyó munkára kívánunk támaszkodni ez ügyben. Biztosítottam önöket arról is, hogy a függetlenség átláthatóság, a színvonalasság és az érintett szereplők bevonása stakeholder involvement. Ezek mind-mind megjelentek határozottan, hangsúlyosan a javasban, javaslatban, amiket meg is kívánunk tartani. Ami a szavazást illeti, érkeztek javaslatok arra, hogy a koordinációs csoportban a szavazati határértékek nőjenek. Nos, mi megpróbálunk ezekben az esetekben elsősorban konszenzusra törekedni, és itt kapcsolódnék ahhoz, amit mondtam, az közös klinikai értékelési jelentések természetéről és típusáról. Fontos, hogy ezek konszenzussal szülessenek meg a koordinációs csoportban. Ki fogja elvégezni magát a munkát? E tekintetben fontos, hogy jogi keretet szabjunk ennek az együttműködésnek az elszámoltathatóság és a felelősség tisztelzése érdekében, ezért javasoljuk azt a megoldást, hogy az illetékes tagállami hatóságok legyenek a tagjai a koordinációs csoportnak, hiszen így a lehető legjobb szakértők tudják elvégezni magát a szakmai, technikai jellegű munkát. Úgy érzem, hogy ez biztosíthatja azt, hogy a az erőforrások optimális felhasználását garantáljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadjuk az előadónak, Cabezon Ruiz asszonynak a szót. Kérem, hogy fogja magát rövidre. Köszönöm szépen. Minden árnyék jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani, meg szeretném köszönni a bizottság konstruktív hozzáállását, kiindulva abból a tényből, hogy e célkitűzéseket arányosnak tartjuk, jól együtt tudunk működni, de ne veszük szem elől, hogy a magas szintű eljárások minőségét is meg akarjuk teremteni, biztosítani akarjuk. Az együttműködés csak akkor működhet jól, hogyha egy eh, európai hozzáadott értéke rendelkező tanúsítvány működik. Összességében tehát azt gondolom, hogy eh, minnyáján az egyértelmű, világos, tudományos megközelítés mellett szálltunk síkra, és ennek szellemében köszönöm az együttműködést, köszönöm. Köszönjük szépen, lezárjuk ennek a témának a vitáját. A módosítók benyújtásának határideje június 13-a 11 óra. Az MV szakbizottságban szeptember 13-án szavazunk, Strasbourgban, és a plenáris vélhetőleg október 1-én szavaz majd. Szavazunk mi magunk a plenárison majd erről a dossziéról köszönöm az együttműködéseket, köszönöm a bizottság együttműködését, tovább is lépünk. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának képítés az Európai Unióban ideje cselekedni felkiáltójel. Először megadom az előadónak, Krisztál Sáldemóza asszonynak a szót. Köszönöm szépen, Köszönöm a szót, igyekszem rövidre fogni magamat, hiszen valóban szalad az idő, repül az idő. Itt az MV-ben a Tron számára készítettünk el egy véleményt. Nagyon fontos, hogy ebben a véleményben kihangsúlyoztuk, hogy most, éppen, hogy most kell már végre valaminek történnie az Európai uniónban, hiszen itt megállapodtunk abban, hogy egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságban akarunk élni, a párizsi megállapodásokban pedig 2020-ra 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentést ígértünk, és 30, 2030-ra 40%-ot. Annak érdekében, hogy ezt elérjük e becsvágyó célokat, biztosítani kell, hogy alternatívákkal rendelkezünk, alternatív üzemanyagokat használjanak a közlekedésben. Ehhez pedig egy megfelelően működő infrastruktúrára van szükség, na éppen erről beszélünk itt. Én üdvözlöm az alternatív üzemanyagokra vonatkozó akciótervet. Ez egy alapvető előfeltétele az átállásnak, a nemzeti terveket becsvágyon kell kialakítani. Hiszen itt elsősorban a tagállamok felelősségéről beszélünk. A tagállamoknak kell lépéseket teszniük, tenniük, nekik kell az intézkedéseket végrehajtaniuk. Márpedig hatalmas és aggasztó különbség mutatkozik a tekintetben, hogy az egyes tagállamok hogyan válaszolnak az elvárásokra, úgy tűnik nem mindenki feláll meg a kötelezettségének, márpedig enélkül nem érhetjük el a céljainkat. Amikor az alternatív üzemanyagokról beszélünk, a, azt látjuk, hogy az ipar készen áll a technológiai megoldásokkal is, arra várnak ugrásra készen, hogy elkezdhessék a munkát. Még egyszer mondom, a labda a tagállamok térfelében van, hogy a szükséges infrastruktúrát kidolgozzák. Azért, hogy aztán a cégek, és végső soron a környezet is ennek hasznát lássa, hogyha egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot akarunk elérni, az alternatív üzemanyagoknak lehetőséget kell adni. Véleményemben, amelyet a Trannak készítek, azt hangsúlyozom ki, hogy valóban most sürgősen meg kell tennünk a lépéseket. Arra sürgetem a tagállamokat, hogy kezdjék el a munkát, és építsék ki az alternatív üzemanyagok infrastruktúráját. Ez pedig azt is feltételezi, hogy gyors vagy extra gyors elektromos töltőket kell kiépíteni a tenti hálózat útjain. De tagállamoknak kell ezt megkenni, a véleményünkben kihangsúlyozom, hogy a tagállamoknak kell lépéseket tenniük. A fogyasztók készen állnának, a cégek készen állnának, de hiányzik az infrastruktúra. Egy szóval az üzenetem az, hogy valóban ideje cselekedni, mégpedig most. És cselekedniük a tagállamoknak kell. A tagállamok ígérgetik, ígérgették, hogy megteszik, de most már tegyék is meg. Mi itt az MV-ben pedig arra koncentrálunk, hogy öm, úgy tegyék meg a lépéseket, hogy a környezeti és az éghajlat szempontokat is figyelembe vegyék, de ezen közben persze a tagállamok számára egy igazi gazdasági lehetőség is feltárulít. Kérem, hogy támogassák a véleménytervezetemet. Én magam is még egy-két módosítót nyújtok majd be, nem tudtam ugye mindent megjeleníteni a szövegben, de nagyon kíváncsian várom az önök észrevételeit, és remélem, hogy megállapodhatunk abban, hogy legyünk becsvágyók, és hogy itt az ideje, hogy a tagállamok elkezdjék a munkát, ha tegyünk, helyezzünk rájuk nyomást, annak érdekében, hogy a becsvágyó céljainkat el is érhessük. Köszönöm szépen! Három percben adom meg az árnyék jelentéstevőknek a szót. Először Gzsibzs úr helyett Zomer asszony fogja felolvasni, amit Gzsib úr írt. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Most pedig Gzsib kollégának képzeljenek engem, aki angolul juttatta el nekem a szöveget, nem lengyelül. Köszönöm neki ezt a figyelmességet. Tehát, kedves elnök úr, kedves kollégák, az Európai Parlament elfogadtam az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló szövegét 2014-ben, és tudjuk, hogy strukturális problémákba ütközik a végrehajtás. Sok kihívás előtt állunk. A legláthatóbb az, hogy hiányzik a elektromos járművek töltő infrastruktúrája. Ugyanakkor az irányelv nem csak a, a töltő infrastruktúra, hanem a más alternatív üzemanyagok kérdésére is koncentrál. Ezen üzemanyagok például a, a természetes gáz segítheti majd a hosszú távú, nehéz súlyú szállítás környezeti lábnyomának csökkentését. Az megfelelő LNG infrastruktúrát kell képíteni a szállítási koridorok mentén. Ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség nemzeti és európai szinten. Éppen ezért ez fontos, hogy az elkövetkező MFF-ben a célokat figyelembe vegyék, de ugyanakkor a európai pénzügyi intézmények számára is prioritás váljon ezekből a célokból. Végezetül pedig az európai együttműködő szinergiáit kell keresni. Az MV-ben a Clean Vehicles tiszta járművek irányelven dolgozunk, és fontos, hogy mindkét irányelv tervezet összekapcsolódjon annak érdekében, hogy az EU politikai egy irányba mutassanak. Köszönöm szépen, köszönöm. A következő Maker képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, először is szeretnék a jelentés készítőnek gratulálni Sádemóza asszonynak ezért a tervezetét, hogyha azt mondja, hogy az Európai, és hogyha az Európai Bizottság is azt mondja, hogy bizonyos tagállamoknak igyekezniük kell, többet kell tenniük annak érdekében, hogy eh, egy kibocsátásmentes mobilitást érjünk el, akkor mindenképpen igazat adok nekik. Az átállásra szükség van, ezt tudjuk, tudjuk ezt a klíma kötelezettségeink miatt is, de kollégák, a nemzetközi konkurenciával szemben is versenyképesnek kell maradnunk, hogyha az EU szerepet akar játszani a világ autó, ö, ö, autópiacán, akkor mindenképpen erre kell törekednünk, itt tudunk szembenézni a konkurenciával, Ahogy a jelentés készítője is elmondta, az a járművek feltöltése főként otthon, vagy a munkahelyen történik, vagy mindkét helyen. Vagyis az infrastruktúra mellett, a TNT hálózat mellett szükség van egy magán feltöltő infrastruktúrára, és az alternatív üzemanyagok feltöltési infrastruktúráját olyan járművekre kell kihegyezni, amelyek egész életciklusukban környezetbarátok. Tehát ez nagyon fontos, hiszen itt tudjuk elérni a célkötőzéseinket. Emellett szeretném az energia semlegesség elvét is kiemelni. Mielőtt még átérhetnénk a teljes átállásra, egy kibocsátásmentes mobilitásra, az időbe fog telni. És ezért köztes megoldások is kellenek, amelyek szegények. Ne feledjük, hogy nagy különbségek vannak a tagállamok és régiók között. Különböző megoldások lehetnek majd, például nálunk Flandriában egyre inkább elvárosiasodik a terület, például Skócia viszont inkább vidéki terület, tehát erre is majd gondolni kell az infrastruktúra kiépítésére. Mégis megkérdezném azt, hogy mi lesz a kibocsátás szegény vagy kibocsátásmentes járművek elősegítésével. Szerintem elő kell segíteni ezt a piacot úgy, hogy megfelelő infrastruktúrát hozunk létre. Úgy gondolom, hogy a keresletnek, kínálatnak megfelelően kell növekednie, és várom a produktív együttműködést. Köszönöm szépen. Skrillec úr a következő előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden hogy tekintsek a múltban. 2013. 2013-ban tárgyaltuk ezt az irányelvet az infrastruktúráról, a bizottság pedig megfogalmazta a célkitűzéseket, amelyek kötelezőek voltak, és eh, amelyeket 2020-ig kell teljesíteni. De sajnos eh, a tanácsban különböző kompromisszumokat kötöttek, és um, ez veszélyezteti a 2020-as teljesítést, mit több 2020-ra halasztották a határidőt, és egyes célok kötelező voltát megszüntették. A bizottság jelentésében pedig késedelemről számol be, annak érdekében megállapítja, hogy a nemzeti stratégiák végrehajtása késedelmet szenvedett, amely stratégiák ezen struktúra képítését szolgálják. Ráadásul a parlament ben már 2016-ban és 2017-ben is tárgyaltunk erről a kérdésről, és kiábrándítók az eredmények. Két tagállam egyáltalán nem dolgozta még ki a nemzeti stratégiáját, több tagállam pedig nem dolgozta ki e területen a nemzeti fellépési stratégia keretét és így eh, nem sikerül minden területre kiterjeszteni a töltőállomások rendszerét. Látni kell, hogy a közlekedési ágazat céljai nem teljesültek, így nagyon nehéz lesz a foszilis energiaforrásoktól függetleníteni magunkat a kívánt cél szellemében. Megfelelő mindenre kiterjedő hálózatra van szükség, komprehenzív networkre, egy minden területre kiterjedő hálózatra van szükség, amely biztosítja, hogy az Európai Unió perifériáján lévő tagállamokban is ugyanúgy működik az ellátás rendszerem, ugyanígy fel lehet tölteni az autókat, vagy meg lehet tankolni őket alternatív üzemanyaggal. Az Európai Unió belső összeköttetését, konnektivitását nem sikerült ez ideig megteremteni, és éppen ezért továbbra is a fosszilis energiaforrásoktól függenek a gépjárművek. Egész addig, amíg a tagállamok a szükséges hálózatot nem építik ki, nem tudjuk a Párizsi éghajlat megállapodás céljait teljesíteni. 10 tagállam egész egyszerűen semmilyen módon sem tett azon szándékáról tanúbizonyságot, hogy ezt az infrastruktúrát ki akarna építeni az elektromos autók feltöltését szolgáló infrastruktúrát. Gyakran beszélünk és hallunk arról, hogy javítani kell a helyzetet, az európai közlekedési szállítási ágazat helyzetét, környezeti kihatását. És ezért um, a e célból, és ne feledkezünk meg a folyomi közlekedésről, szóval e célból fontos, hogy um, tenti hálózat mentén megfelelő töltőállomásokkal rendelkezünk, és itt kötelező fellépésre van szükség, hiszen jelenleg az önkéntesség nem működik. Köszönöm szépen, Evi asszony. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az akciótervvel összevetve a jelenlegi öm, helyzet tette megvizsgáló bizottsági közlemény jó áttekintést ad, és pontos áttekintést ad. Egyetértünk az általános aggályokkal, amely az elektromos gépjárművek feltöltésére szolgáló hálózat hiányáról szól, már pedig ez a nemzeti stratégiák sikerének elengedhetetlen feltétel, hogy ezt kiépítsék. Ahogyan Olaszországban és egy-két más tagállamban láttuk, ez idáig, még egyszer ismétlem, ez idáig eh, a cseppfolyós gázt eh, helyezték előnyben. 2025-ig kiterjedhet a hálózat. Ugyanakkor több kollega beszélt arról, hogy a fosszilis eh, energiaforrásoktól való függetlenség szükséges ahhoz, hogy elérjük az éghajlat cél, célokat. Az én országomban a gépjárművek 95%-a foszilis üzemanyaggal működik. A Környezetvédelmi Szakbizottságként azt mondhatom, hogy arra van szükség, hogy az intelligens feltöltő rendszerekre szükség van, fontos a közkéz és a magánkezdeményezés együttműködése, és um, az um, az épületek energiaellátásáról szóló megközelítés szellemében kellene itt is fellépni. A városi és az elővárosi területeken um, még sűrűbbre kell szűni a hálózatot, és egyetértek azzal is, hogy az elektromos feltöltő állomások uh, kiépítése az egyik kulcsfeladat, és itt 2020 előtt és 2020 után is intézkedésre van, intézkedésekre van szükség, de nem technikai akadályokba ütközünk, hanem sokkal inkább az a probléma, hogy még mindig kevés elektromos gépjármű áll rendelkezésre a piacon. Az új jönnan üzemre bocsátott autóknak nem egész egy a elektronikus, tehát úgy tűnik, hogy a célaink, céljaink elérésétől még nagyon messze vagyunk, és persze eh, Dali kollega az elektromos autók és elektromos kis tehergépjárművekről szóló jelentést jegyzi, itt majd biztos még ezt a kérdést megvetetjük. Köszönjük szépen, ezzel lezártuk az árnyék jelentéstevők felszólalásait, és most pedig a szakbizottsági tagok kapnak szót. Dali képviselő. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd kezdjem azzal, hogy Krisztás Sádremózé kollégámnak megköszönöm a kitűnő felvetéseit ebben a véleménytervezetben. Szerintem az alternatív üzemanyag infrastruktúra tervezetet úgy tekintem, mint a járművekre vonatkozó széndiokszid kibocsátási terv kiegészítését. Ahogy többször is elmondtuk, gyakran elhangzik azt, gyakran állítjuk azt, hogy az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy legyenek kibocsátásmentes járművek, az az, hogy nincs infrastruktúra. Azonban ez nem teljesen igaz, ugyanis egy elemzést szeretnék megelmíteni, amit az elektromobilitási platform készített, amik elmondták, hogy a személyi gépjárművek esetében nem az infrastruktúra hiánya, hanem inkább ezen autók elérhetősége felel azért, hogy nem adnak eleget el ezekből az autókból. Az elemzésünk azt mondta, hogy átlagban 5 ilyen autó volt az utakon töltőpontonként 2007-ben, de hogyha az EU tagállamok javítanák az infrastruktúrákat, akkor tízre emelkedne az elektromos autók aránya töltőnként 2020 és ez megfelelne a bizottság célkötőzésének. Egyetetek azzal, hogy be kell fektetni abba, hogy legyenek nyilvános töltőhelyek, akkor, hogyha szeretnénk növelni 2020 után az eladását ezeknek az autóknak. Nagyon fontos az interoperabilitás is, és az iparnak, a kormányoknak, az önkormányzatnak együttesen kell fellépniük azért, hogy megfelelő feltöltő infrastruktúra legyen. Úgy gondolom, hogy az állami szektor feladata az az, hogy nemzeti helyi szinten mobilizálja a befektetéseket, a, és a zöld közbeszerzést alkalmazzák. Ugyan csak van szerepe a magánszektornak is. Támogatniuk kell az állami finanszírozott infrastruktúrát. Köszönöm, mondja az elnök. Meissner asszony. Igen, hmm. e, Müller asszony a, azt hittem, hogy Müller asszony az ányék tevő, de valaki más, hamarabb jelentkeztem volna egyébként. Én foglalkoztam az Elder részéről már 2004-ben ezzel a kérdéssel, ráadásul még ányék tevő is vagyok a transzszagozottságban ebben a témában. Valóban az a helyzet, hogy a 2014-es törvény nem volt annyira ambíciózus, mint amit szerettük volna. A bizottság korábban ambíciózusabb lett volna, ha tudtuk volna azt, hogy mennyi minden lehetséges, akkor másfajta eh, dolgokat fogalmaztuk volna meg a trilógus során. Most már egy, eh, van egy átdolgozás, hogy mindezt meggyorsítsuk, viszont a bizottság eh, részéről azt nem lehet megtenni, mert a végrehajtási szakasz még zajlik 2020-ig. 2022-ig attól függően, hogy milyen fajta infrastruktúráról van szó, közútról, vagy más infrastruktúráról van szó. Alapjában 2020-ig kell ezt megvalósítani, viszont addigra már állnia kéne az alternatív infrastruktúrának, és ez ambiciózusabb, mint a TNT. Figyelembe vettük azt, hogy milyen tagállami tud megtenni, milyen fajta infrastruktúra létezik, mi a kivitelezhető. Nem csak az elektromobilitást, a hidrogént, gázt, más is figyelembe vettük. Szerettünk volna megújuló energiaforrásokat látni itt valóban az a helyzet, hogy egyfajta két szék közé kerültünk, szeretnénk szigorúbbá tenni a jogszabályt, másrésztről ez nem lehetséges, mert a végrehajtás még zajlik. Vannak eszközök, amelyeket ki lehetne használni, néhányan már lesz megtartani, néhány tagállam már alkalmazza, néhány területen az alternatív infrastruktúra kiépítéséhez ez, de ez nem elegendő, és ha ilyen tempóban haladunk, akkor ezt nem fogjuk elérni. Ezért fontos az, hogy a parlament egyetemű jelet adjon annak irányába, és a bizottságot felszólítsa, hogy tényleg itt valamit tegyenek, mert nagyon kevés történik a szénmentes mobilitás érdekében. Köszönöm, most pedig megadom a szót a bizottság képviselőnek, Döpré asszonynak, úrnak. Köszönöm szépen, Döpré asszonyt helyettesítem. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek a szakbizottságnak a véleménytervezetért. Egyetértünk mindenben, amit elmondtak. A célunk tényleg az az, hogy a koordinációt, az együttműködést támogassuk a tagállamok között a nemzeti politikai keretek végrehajtásában, azt láthatjuk, hogy az ambíció szintje nem a szükséges szinten van. Többen elmondták már ma, hogy meg kell különböztetnünk a magány, illetve a nyilvános, az állami feltöltési infrastruktúra között. A, ezer elektromos jelmestében már több mint 1800 ilyen feltöltő infrastruktúra létezik, ami nyilvános, de sokkal proaktívabbnak kell lennünk, ez egy jó kiinduló pont. Most már tényleg az ipar fele kell szólnunk, hogy több járművet fejlesztenek ki, hogy megfeleljenek a fogyasztók igényeinek. Ambiciózus politikai keretre van szükség hosszú távon, de azt is biztosítani kell, hogy sikerüljön a szolgáltatások interoperabilitását elérni. Jelenleg túlságosan nehéz jelenleg még egy alternatív üzemanyaggal működő autóval utazni. Az is fontos, hogy a rendelkezésre álló alapokat kiaknázzuk, azon vagyunk, hogy az alternatív üzemanyagokat helyezzük előtérbe, a különböző vissza támogatásokat is megfelelően alkalmaztuk az úgynevezett blending keretében. Az is fontos, hogy megvizsgáljuk az igényeket, és valóban a szolgáltatások interoperabilisak legyenek. Egyértelműnek kell lennie ennek a fogyasztók számára, hogy hatákon nyúlóan használják ezeket az alternatív üzemanyaggal rendelkező autókat. Minden alternatívát támogatnunk kell a közlekedési szektorban, technológia semlegesnek kell lenni, a természetes gáz is egy tiszta alternatíva, és értékelni kezdjük 2019-ben ezt az irányelvet. A tagállamoknak be kell nyújtaniuk a jelentésüket a végrehajtásról, megtesszük a szükséges lépéseket, és egyértelműen értékeljük ezt az irányelvet, illetve a különböző mechanizmusok jelentőségét. Elnök, köszönöm szépen, és végezetül megadom a szót két percre a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásaikat. Alapvetően egyetértünk, és remélem, hogy benyújtanak majd módosítókat, és sikerül ezt a véleményt még ambiciózusabbá tenni. Erre szükség is van, hogyha a bizottság egyetért velünk, még tovább is mehetnénk, hogy még ambiciózusabbak legyünk ezen a területen. Kedd a határidő, és remélem kapok módosítókat, és így egy nagyon ambiciózus véleményt tudunk benyújtani. Remélem, hogy a szabizottság figyelem, a közlekedési szabizottság figyelembe veszi a mi véleményünket. Elnök, köszönöm szépen. Ami pedig az ütemtervet illeti, a módosító bonyításának határideje június 3 július 3-án fogunk erről szavazni. A mi szabizottságunkban szeptemberben szavazunk erről, 21-én a transzakbizottságban, és a plenáris szavazásra még később döntenek. Következő napi rendi pontunk emberi fogyasztása szánt ivóvíz átdolgozás. Egy kicsit kevés időnk van, ezért nagyon kérném, hogy tartsák be a felszorolási időt, szigorú leszek. 5 percet adok a jelentés készítőjének három percet az árnyék jelentéstevőknek, és két percet kapnak a többi felszólalók, és végezetül öt percet kap az Európai Bizottság, hogy reagáljon, aztán pedig visszaadjuk a szót a jelentéstevőnek. Én árnyék jelentéstevő vagyok itt, én is szívesebben beszélnék még hosszabban erről a témáról, de 12.30-kor be kell feleznünk az ülést. Danten úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Megpróbálom betartani az 5 percet. Ez a javaslat egy 1980-as irányelv módosítása alapvetően az ivóvízre vonatkozó feltételek, eh, határfeltételek módosítása az élelmiszer, illetve a, <laughs> illetve a víz lánc, ha úgy tetszik, során a különböző pontokon állapítanánk meg ilyen határértékeket. Fontos, hogy az ivóvizek kapcsolatban a fogyasztók megfelelő információhoz jussanak, illetve egy kényes vitát is nyitunk a vízzel kapcsolatba kerülése kapcsolatban. Az Európai Bizottság javaslata jó irányba mutat, hiszen tudományos eredményeket is beépíti, illetve egy robusztusabb politikát kíván létrehozni az egészségvédelme, illetve a vízvédelme tekintetében. Úgy tűnik nekem ugyanakkor, hogy a szövegből egy-két gyakorlatias dolog hiányzik, mint hogyha a helyi tudásnak nem lennének birtokában, például a vízhálózat, a mintavétel tekintetében csak két példát hozzak. A hatástanulmány erősen alábecsülte a gazdasági és a pénzügyi vonzatokat mind a visszolgáltatók, mind a fogyasztók szempontjából. Az elővigyázatossági elvhez nyúlnak, alapvetően itt a minőség garantálása ugyanilyen fontos. Ezt a kettőnek a keverékét látjuk, ezt valahogy tisztázni kell. Az irányelv hogyan illeszkedik a többi uniós jogszabályhoz, például a vízügyi irányelvhez, illetve a mm, ivóvíz felhasználása az élelmiszer gyártásban, ez is tisztázandó kérdés. Éppen ezen kérdések miatt jó néhány olyan módosítót fogok benyújtani, amely egyrészt az ivóvíz értékeket az egészségügyi világszervezet javaslataihoz igazítaná. A szörgek kapcsolatban a felelősségi körök tisztázátás is javaslom is, például a tagállamok ivóvíz minőségügyi felelősségét, a paraméterek túllépése milyen kockázatot jelent az emberi egészségre, bizonyos paraméterek túllépése pedig idő, hosszabb idő alatt összegyűlt, akkumulatív hatást fejthet ki. Ezeket mind figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy fontos, hogy a tagállamok minél gyorsabban reagáljanak ez ügyben. Ez a szakmai vagy technikai része az általános kockázat meg közelítés kapcsán. Szerintem ezt meg kell tartani. Fontos, hogy akik a folyamatban részt vesznek az ivóvízhez közük van, azok a kockázatokkal tisztázatban legyenek. A mintavétel kapcsán a a kockázatok terén nem mennék olyan messzire, mint amit a bizottság javasol a pereteken belül. Azt hiszem, hogy a az idősek otthona, az óvodák, az iskolák, illetve egyéb olyan helyeket kell kiemelni, amelyeket, eh, eh, ahol sokan gyűlnek össze, hiszen ezek a legveszélyeztetettebb helyek, ezek azok, ahol mindenképpen figyelemmel kell követni az ivóvíz minőséget, nem lehet minden egyes lakóépületre ezt kiterjeszteni. Úgy tűnik, hogy a bizottság javaslata, amely azt célozza, hogy az építőanyagok terén bizonyos fajta standardizációt írna elé, ez nyilván a javaslatokat érdeklődve kell vizsgálni. Mindenkinek joga van megfizethető áron minő, jó minőségű ivóvízhez jutni, ugyanakkor nem szabad túlzásokba esni sem ez ügyben hiszen nem szabad olyan szabályokat hoznunk, amelyeket lehetetlen aztán megvalósítani vagy gyakorlatba átültetni. Különbséget kell tenni az információk tekintetében az általános információk ügyében, amely állandóan elérhető, illetve egy szinte már pedagógiai értékű információt, amely a mm, víz számlán található meg. Egyébként köszönöm minden kollégának az együttműködést, az árnyék előadóknak főként. Köszönöm szépen! Uh, uh, Köszönöm, három perc bizony hosszú idő, hogy egy ilyen, nagyon rövid idő, hogy egy ilyen bonyolult irányelvet áttekintsek, tehát nem tudok minden kérdésről beszélni a frakcióm nevében, csak a legfontosabbakat emelném ki. A legfontosabb talán az, hogy minnyáján készpénznek vesszük, hogyha kinyitjuk a csapot, akkor tiszta biztonságos vizet ihatunk, már pedig nem mindenki esetében van ez így Európában. Nem szabad erről elfeledkeznünk. A mi megközelítésünk az kell, hogy legyen, hogy 2018-ban az Európai Unióban biztosítani kell mindenki számára, hogy egészséges, megengedt, megfizethető és tiszta ivóvizet kapjon a csapból. Ezért támogatjuk a bizottság erőfeszítéseit, hogy a, itt az ivóvízhez való hozzájutásról szóló polgári kezdeményezésben foglaltakat figyelembe vegye. Kézenfekvő, de mégiscsak kiemelem, hogy frakciónk nem fog ez meglep, nem fog ugye az önöket meglepni, nem tud támogatni olyan javaslatokat, amelyek a közegészsége célkitűzését hoznák veszélybe. Ez fellépésünk alapját jelenti ezen irányelv tekintetében. A legjobb közegészségügyi politika pedig az a politika, amely védi a közegészséget, de ugyanakkor nem ad okot a, a aggályoknak, illetve biztosítja, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre e két célkitűzés között. Egyrészt a megteremthető, másrészt a biztonságos ellátás céljai között. Mondok néhány példát. Az endokrin diszruptorok egyre inkább foglalkoztatják az lakosságot, egyre több tudományos felismeréssel áll a rendelkezésünkre, de olyan nem szabad, hogy pánikba esenek az emberek. Másrészt pedig az egyes képviselők által felvetett mikroanyagok ivővízben való jelent, jelenlétéről beszélek. Én azt gondolom, hogy ezt komolyan kell venni ezt a kérdést, az előadó ugyanakkor, mint ezt nem tenné meg. Tehát itt is jó egyensúlyt kell találni egyrészt a között, hogy biztosítsuk az ellátást, másrészt a közegészségügy céljéről se feledkezzünk meg. Nem mindenben érünk egyet tehát az előadóval, de szívesen mond, dolgozunk vele együtt a bizottság javaslatának alapvető vizsgálatában is így parlament anyagának elkészítésében a hozzáférhetőség, illetve a, az, hogy megengedhessék maguknak az emberek ezt a szolgáltatást, azonos fontosságú célok, a, hogyha a vizet, a vízszolgáltatást nem tudja kifizetni az emberek, akkor nem is férnek hozzá a tiszta ivóvízhez. Köszönöm, Dorman úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer eh, köszönetet szeretnék mondani a munkatársaknak a kitűnő jelentésért. A magas minőségű, jó minőségű ivóvízhez való hozzáférés minden állampolgár napi életét is meghatározza. A jelenleg hatályban lévő 20 éves irányelv nem nagyon változott meg az elmúlt 20 évben, ezért fontos, hogy áttekintsük ezt. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Elsősorban a víz vesztesége egy nagyon nagy probléma. Az ivóvíz 23%-a elcsepeg, elcsorog, elvész az ellátóhálózatban. És persze minél több, minél inkább csepeg, csöpög a, a víz ellátórendszer az egyes csövekben, annál inkább fennáll a szennyeződés veszélye. Ráadásul drágább lesz az ivóvíz. Egy, egy szóval mindenkinek az a célja, hogy egy olyan rendszer működjön, amely nem veszti a vizet, amely biztonságosan megteremti az ellátást. Fontos, hogy a cégek a legjobb gyakorlatokat alkalmazhassák, a cégeket össze lehessen vetni egymással, a tevékenységüket, átláthatók legyenek ez az adatok, nem csak a vízveszteség tekintetében, hanem mondjuk a felhasznált energiaforrások tekintetében is legyen összehasonlítható az adatállomány. Fontos, hogy a víz infrastruktúrát minden szempontból optimalizáljuk. és biztosítani kell, hogy tiszta ivóvízet teremtsünk meg mindenki számára, a rendszer belső egyensúlyával meg, egyensúlyát megteremtem. Hogyha a cégeknek megengedjük, hogy hulladékot rakjanak le, vagy ássanak el, akkor bizony a talajvíz is megszennyeződ, is, ez veszélyezteti az ivóvízellátást. Ugyanakkor a szociális dimenzióról is szólni szeretnék. Ez elsősorban egy környezetvédelmi jogszabály. A szociális kérdések nem Európai Uniós szintre tartoznak, hanem tagállami szintre tartoznak. Éppen ezért fontos, hogy a szakpolitikákat ne keverjük össze. Mi sokszor tapasztaltuk meg, hogy akkor koncentrálni kell a saját munkánkra, és nem szabad a hatásköröket összekeverni. Köszönöm szépen, Müller asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen az előadónak, aki kitűnő munkát végzett, és a hiányos, a bizottság javaslatának hiányosságaira, gyenge pontjaira felhívta figyelmet. De köszönöm a bizottság munkatársainak is, hogy konstruktív párbeszédet folytathattunk. Az ivóvíz irányelv számomra nagyon fontos, hiszen több mint húsz éve már az önkormányzati politikában éppen a vízellátás kérdésével foglalkozom, és ezen irányelv legfőbb célja az, hogy garantálja a jó ivóvízellátást. Németországban mintegy 6000 vízellátó vízmű működik, ez egy nagyon elaprózott, vagy kisléptékű, nem elaprózott, kisléptékű struktúra, azért, mert a vízművek általában önkormányzati tulajdonban vannak. Ezért fontos, hogy a rizikó alapú megközelítés úgy kerüljön kialakításra, hogy a kis és középszintű ellátók, vízművek is alkalmazni tudják ezeket. Fontos, hogy a felelősségek megosztását tisztázzuk, a technikai kérdések, a paraméterek fel, felülvizsgálata vagy a mintavétel kérdéseiről még eszmét kell cserélnünk. A bizottság javaslatában egy további fontos szempont a fogyasztói információk kialakítása. Az ivóvíz egy nagyon érzékeny termék, ezért fontos, hogy a fogyasztó megfelelő információkkal rendelkezzen, minden releváns információval rendelkezzen a víz minősége tekintetében, és ehhez könnyen hozzá is férjem. De úgy gondolom, hogy azt még meg kellene vitatnunk, hogy milyen információra van szüksége a fogyasztónak, mi segít neki. Azt hiszem, hogy az irányelv tervezetben egy-két kérdést túlszabályoznak, vagy eh, túl sok részletet írnak elő. Nagyon fontosnak tartom, hogy támogatom az előadó az endokrin diszruptoroktól, vagy a mikroplasztikról, tehát a minimális léptékű, méretű műanyag jelenlétről mondott kijelentéseit. Azt gondolom, hogy a víz keret irányelvben foglaltakkal való kapcsolat a bizottság javaslatában nem kellőképpen került kidomborításra. A szubszidiaritás elvét meg kell őrizni. A kis kommunális vízművek eh, fontos szerepet játszanak a vízellátásban. Persze a vízel, vízhez való hozzáférés alapelv, de az is biztos, hogy az önkormányzatoknál kell hagyni a vízellátás lehetőségét. Örülök az együttműködésnek, ez egy fontos irányelvtervezet, és az állampolgárok érdekében kell ezt kialakítani. Thank you very much. And for... Köszönjük szépen a zöldek nevében, árnyék előadóként. Én fogom felvezetni az álláspontunkat. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, az előadónak is. Kiváló munkát végeztek, mint mindig. A bizottság javaslatát jónak tartjuk. Nagyon sok kérdésben azt hiszem egyetértünk. Sok kérdéssel foglalkozik a javaslat, annak körülölök, hogy a vegyi paramétereket felülvizsgálják, alapú megközelítést alkalmaznak, az is fontos, hogy nagyobb átláthatóságot és próbálnak elérni, hogy a fogyasztók jobban hozzáférjenek a vonatkozó információhoz, illetve az, hogy az ECI-ba beépítik a haló hozzáférést, ez is fontos. Egyetértek az előadó úrral az indokolásban, amikor arról beszél, hogy a termék paraméterek az egyes mellékletben adják az irányelv sarokkövét. Ugyanakkor ezt követően, mint hogy ezeket a paramétereket részben kidobna, másokat részben növelne, illetve újra bevezeti a lehetőséget annak, hogy a tagállamok a paraméterektől részben el térjenek, illetve a monitoring feltételeket csökkenteni. Nyilván nem lepi meg önöket, hogy ezeknek a fejleményeknek én nem örülök. Például az endokrin diszruptorok fontos problémát jelentenek. Itt is beszélni kell erről, nem csak a vízügyi virányelvben. Ha valóban odafigyelünk erre, akkor itt is tehetünk valamit. Az, az ipar alapvetően a molekuláris struktúráit vizsgálja a a PFOS és PFOA már betiltott anyagokat más molekulákkal próbálják helyettesíteni, hogyha csak ezekre koncentráljuk, akkor újakat, új anyagokat vezethetnek be, amelyek egyelőre nem szerepelnek tiltólistán, és a hatály alá nem esnek a klorvegyületek komoly problémákat jelentenek, itt támogatjuk a bizottság javaslatát. Szerintem az eredetileg javasolt bizottsági derogációk lehetőséget nyújtanának a tagállamoknak arra, hogy az eredeti irányelv célját évekkel ezelőtt elérjék. szerintem ezekre már nincs szükség. Emellett egyetértek azzal, hogy az átláthatóságot nem szabad alábecsülni. Hosszá, hosszú távon az információhoz való jobb hozzáférés, ez alapvetően a vízügyi szolgáltatások színvonalának javulását hozhatja magával. Köszönöm. Grazie, Presidente. Evi asszony, köszönöm szépen. Az ivóvíz ellátás kérdése nagyon fontos, és ez az egyik alapvető jelentőségű európai jogszabály, <clears throat> és hozzájárult ahhoz, hogy egyre inkább elterjedjen a jó minőségű ivóvíz, de itt az ideje annak 20 éves a jogszabály, hogy áttekintsük és egy-két biológiai vagy kémiai paraméter tekintetében áttekintsük a konkrét helyzetet, ezért tehát üdvözlöm a bizottság javaslatát. Egy-két szempontot szeretnék kiemelni. Fontos, hogy a Európai Egészségügyi Hivatal és a, a, a WHO ajánlásait széles körben figyelembe vegyük, és az elővigyázatosság elvét érvényesítsük. Az Európai Parlament nem tehet mást, mint elégedetnek bizonyul ezen erőfeszítések kapcsán. Ami a mikro léptékű műanyagok jelenlétét, vagy pedig az endorfin diszruptorok kérdését illeti, úgy tűnik, hogy a bizottság tisztában van azzal, hogy át kell tekinteni a jogszabályt, ki kell tekinteni a környezeti elvárásokra, és módosítani kell a jogszabályt, különösen az egyes fertőzések tekintetében, például a Venetó tartományban történt egy ilyen kontamináció. Van mit javítani a javaslatom, többek között a kockázat alapú megközelítés, vagy pedig az egyes kockázatok kialakítása tekintetében itt az érintett alanyok, vagy a jogszabály által célzott jogi személyiségek kategóriáját kell jobban körvonalazni. Az um, Euró az egészséges vízhez való hozzáférésről szóló európai polgári jogi kezdeményezésre kitér a szabály, olasz állampolgárként eh, magam is aláírtam, és 27 ezer olasz állampolgár írta ezt alá, ezt a kezdeményezést, éppen ezért nem lehet eh, eltekinteni a vízellátás általános <clears throat> célkitűzésétől. Arra is szükség van, hogy elkerüljük a privatizációt, eh, és visszakerüljön a közkezébe a vízellátás. Az ivóvíz egy közjószág, a közjavak egyik, a mindenkinek hozzáférést kell biztosítani megfizethető áron. Ez a javaslat fontos, hogy kitér a víz veszteség kérdésére is, és egy-két országom egy-két területén akár 60% a víznek elvész az ellátási láncolat keretében. Köszönöm, Bojlen asszony a következőhoz árnyékra adom. Köszönöm, elnök úr, sajnálom a késést. Talán klónozni kéne magamat, hogy egyszerre két helyen lehessek. Először is szeretnék köszönet mondani az előadónak és az elnék előadóknak, hogy sajnálatos módon nem tudtam élelni személyesen, mégis fontos azt elismerni, hogy az ivóvíz irányelvnek köszönhetően alapvetően Európa szerte biztonságos a csapvíz. A 13-as cikk a hozzáférés tekintetében fontos a polgári kezdeményezés vízhez való jog 1,9 millió aláírás kapott, és még többet kapott volna, hogyha nem zárult volna le maga az aláírás gyűjtés. Az Európai Bizottság sajátos véleményt mondott erről az Európai Polgári Kezdeményezésről. Azt hiszem, hogy a petícióra ez nem kielégítő válasz a vízhez és a csatornázáshoz való jog, ez alapvető emberi jog. A hozzáférésre most már utanak az ivóvíz irányelvben is, főként a kiszolgáltatott csoportokról beszélve, de úgy érzem, hogy a hozzáférés és a megfizethetőség kérdését nem lehet ketté választani. Ez a kettő kéz a kézben eh, így kell, hogy járjon. Max, maximum a, a, a 3%-át a család jövedelmének szabad ilyen eh, célra eh, költeni. Az Európai Bizottság válasza tehát egész egyszerűen nem teljes. A 2015. szeptemberében elfogadott európai parlamenti eh, álláspont is világos fogalmaz. 13-as cikket eh, mindenképpen erősíteni kell, hogy ez egy robosztus központi eleme legyen az új irányelvnek, ahogy azt mondtam. Jogi elveket is Jogi elvekkel is kell későnünk, hogyha az Európai Bizottság így reagál az állampolgári kezdeményezése, akkor ezt nekünk is valahogy le kell reagálnunk a hozzáférés tekintetében. Ez az első. A másik, az Európai Bizottságot támogatom abban, hogy az átláthatóságot növelje, és hogy több információt kapjanak az állampolgárok, ugyanakkor a szab- szubszidiaritás elvét, ezt úgy érzem, hogy részben sérti. Uh, a 14-es cikk egyes rendelkezései nem tartoznak ehhez az irányelvhez, túlságosan preskriptív, előíró típusúak, egyes tagállamok sajátos helyzetét nem veszi figyelembe. Technikai részletek kapcsán pedig a mintavétel gyakoriságára vonatkozóan más javaslatokat fogok tenni, már csak az emberi egészség védelme miatt is a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet javaslatát tartom itt kívánatosnak. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási idejét, mert óriási késésben vagyunk, és a tolmácsolás 12.30-kor leáll. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, Danten úr eh, jelentését eh, szeretném eh, neki köszönetet mondani ezért. Emlékeztetném önöket, hogy a tagállamoknak és az önkormányzatoknak a felelőssége az ivóvíz ellátás biztosítása, és figyelembe véve a helyi sajátosságokat. Éppen ezért ezt az e- kényes egyensúlyt e- e- megbontani 2018-as irányelvvel botorság lenne attól is tartok, hogy ez extra költségeket róna a fogyasztókra. A, a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani az irány felülvizsgálata során is. Ezért javar, támogatom Danten urat, hogy Teljesen értetetlen, hogy a bizottság az ellenőrzési pontokat ilyen nevetségesen számban növelné. A, azt hiszem, hogy a legnagyobb kockázatokkal már kezdtünk valamit, a kolera veszély elmúlt, a helyi vízművek garantálják már 40 éve az ivóvíz biztonságát. Ugyanakkor az ivóvíz ügyben, ha valamin el kell gondolkodni, akkor a paradigmaváltásra van szükség a mikro szennyező anyagokkal, illetve a mikro műanyagokkal, illetve a gyógyszer maradvány anyagokkal kapcsolatban, amelyek sajnos bejutnak az ivóvízbe. Vannak megoldások arra, hogy az ilyen szennyezést kiszűrjük. Lozánban például bevezetek egy rendszert, amelyel a gyógyszerkészítmények maradványát a vízből ki lehet szírni. Azt hiszem, hogy európai szintű jogszabályban pontosan így kell eljárnunk, hogy az ivóvíz ihatóságának a fogalmát írjuk újra illetve a fogyasztók információhoz való jogát és hozzáférését is garantáljuk. Az ivóvízhez való hozzáférés, mint alapvető emberi jog, mit is jelent pontosan ez? azt hiszem, hogy ez a tagállamokra tartozó kezdeményezés, eh, hogy hogyan, ezt a jogot hogyan értelmezik, és ezt hogyan garantálják. A ingyenesség nincsen, semmi nincs ingyen, mindig az adófizetőnek kell ezt megfizetnie. A eh, vizet mindenkinek európai polgári kezdeményezés nem jelenti azt, hogy ez ingyenes, hanem azt jelenti, hogy bizonyos határérték alatt kell tartani, hogy megfizethető legyen az ivóvíz. Köszönjük szépen! többi hozzászólóm, kérem még egyszer, 13 percünk van, mielőtt a tolmácsolás le, maximum két perc, de lehet kevesebb. Hiszen Anten úrnak még reagálni is kellene a kérdésekre, a felvetésekre. Első hozzászólónk, Karl-Heinz Florenz. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Értem, hogy kevés az idő a jelentéstevő egyetértek, joggal veti fel ezeket a témákat, a bizottság is természetesen. Új anyagok is előkerülnek, 20 éves már az irányelv, tehát jó az, hogyha ezzel foglalkozunk, főként annak e, tudatában, hogy a gyógyszerek, illetve a mikroműanyagok is bekerülnek a ivóvízben, tehát nagyon fontos hogy a kockázatalapú megközelítést alkalmazzuk. Az is tetszik, hogy a bizottság azt javasolja, hogy még több ivó, vezetékes ivóvizet igyunk. Három liter üveges víz szállítása annyiba kerül, mint több ezer liter vezetékes vízszállítása. Örülök annak, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel Danten úrral, de a kényes pontok és például az ivóvíz minősének ellenőrzése a magánfelhasználóknál, az átlagos hálózatokon kívül, szerintem ez túlságosan szigorú, és az anyagok, amelyek az ivóvízzel kapcsolatba kerülnek, itt a bizottságnak van egyfajta stratégiája, de úgy gondolom, hogy meg kell változtatnunk azt, hogy nem csak az építőanyagokat, standardizálják, hanem mindenfajta anyagot, amely kapcsolatba kerül az ivóvízzel. Ezt persze lehet eltúlozni, de azért remélem, hogy mégiscsak egy mérsékelt megközelítést fogunk találni. Elnök, köszönöm szépen, de Messmaker úr. Köszönöm szépen. Csatlakozva ehhez, a brüsszeli vezetékes ivóvíz kitűnő ivóvíz. Szerintem fel lehetne váltani itt eh, a vezetékes vízzel, itt az üveges vizet. Persze figyelni kell mindig a minőségre. Támogatom azokat a célokat, amelyet be akarnak vezetni, de van egy kis kritikám is. És ami engem aggaszt, az az, hogy vannak technikai kérdések, amelyek nem világosak. Például lehet, hogy átfedés lesz ezen javaslat és a már meglévő EU élelmiszer jogszabályozás között koherensnek kell lennünk. Egyetemvé kell tenni azt, hogy melyik szabály mely szektorra vonatkozik. Emellett azt is látom, hogy az egyes függelékben a bizottság más értékeket fogalmaz meg, mint a WHO. Látom, hogy a jelentéstevő is felveti ezt a kérdést a jelentésében. A mintavételeket drasztikusan növelnék a kettes függelében, szerintem ez plusz költséget fog majd eredményezni. Dantán kolléga javaslatai teljes mértékben helytállóak, javítják a bizottság javaslatát, meglátom majd azt, hogy a módosítóimmal hogyan tudunk ezen még jobban javítani. Elnök, köszönöm szépen, Rész asszony. Thank you, Chairman. Uh, köszönöm szépen, akárcsak az előttem szólok, Én is köszönetet szeretnék mondani, az előadók kiváló munkát végzett. Nagyon fontos ez a munka, hogy ebben a szakbizottságban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy megtaláljuk az ivóvíz minősége és az aránytalanul ö, ö, drága intézkedések közötti az arany középutat. Tehát az Európai Bizottságnak a javaslata az, hogy ennyire gyakran és ennyire sok helyen teszteljék az ivóvíz minőségét a paraméterek ügyében, szerintem megfelelőbb a Danten úr javaslata. Más pozitív elemek, ahol a tudományos eredmények ezt indokolják, hogy az Danten úr ö, is említette, több mint 20 éves paramétereket frissíteni kell, például az endokrin diszruptorok megjelenjenek, de nem ez az egyetlen példa. A kérdésem a bizottsághoz, vagy danten úrhoz, a kockázatelemzés kapcsán minden e, vízműnek e, e, ezt kell végezni, de ez miért a vízmű méretétől függő határidő, három vagy hat év? Ez szerintem ez így nem fair, arról nem is beszélve, hogy a fogyasztók közötti egyenlőség elvét is sem veszi figyelembe, tehát még rövidebb is voltam. Köszönöm, mondja az elnök. Szkrelje Pierik asszony. Köszönöm, elnök úr. Fontos pontokat fogalmaztak meg nem csak a vízhez való jogkezdeményezés, hanem az európai standardok harmonizálása azon anyagok esetében, amelyek a vízzel kapcsolatba kerülnek. Erről szeretnék beszélni. Mindenki egyetett abban, hogy erre szükség van, a tízes módosítás is jó erre vonatkozólag. A rizikó megközelítés is jó, és nagyon fontos az, hogy az ideiglenes túllépéseket figyelembe vegyék. A tízes cikkben egy ütemtervet is meg kell fogalmazni, és mindenképpen szeretném a szubszidiást támogatni. A gyógyszerek, a az ibovízben és Dél-Hollandiában is gyógyszergyárakból került maradványanyag az a vízbe. Néha a, maguk a vízművek is ismeretlen anyagokkal találkoznak a zivóvízben, de be fog meg nyújtani még módosítók. Köszönöm szépen, Grammatikakis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nálunk nincsenek olyan nagy problémák, mint a felülvilágban, de beszélni kell két dologról. Az infrastruktúra, például Tesszalonikiban, ami a másik legnagyobb város Görögországban, néhány napon át nem kaptak ivóvizet. Ez eléggé aggasztó, és vannak olyan területek a világon, ahol nagymértékben növekszik a népesség, és nincs elegendő ivóvíz számukra. Ez ahhoz vezet, hogy az emberek a nem ivóvizet is alkalmazzák, és ez eléggé aggasztó. Ezért nagyon fontos szerepünk van itt, és a jogszabályokat ennek megfelelően kell alkalmaznunk, és gyorsan kell fellépnünk, főként amikor asszályról van szó. Ezen kívül bizonyos területeken nem férnek hozzá az ivóvízhez, a, geo, a földrajzi helyzetük miatt, például a görög szigeteken. Itt is szeretnék rámutatni egy olyan témára, amely rendkívül fontos számunkra. Va, több millió, egy millió alájást próbálunk gyűjteni az ivóvíz érdekében. Nagyon kevés kezdeményezés támogatja ezt a fajta vízkezdeményezést, és szeretném, hogyha a bizottság ezzel foglalkozna, és nem tudjuk, hogy mi fog történni majd ezekkel a kérdésekkel, ezért azt szeretném sürgetni, hogy a víz sorsát továbbra is prioritásként kezeljük. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok rövidnek lenni. Elfogadhatatlan számomra az, hogy az Európai Bizottság ebben a javaslatban a tízes cikket törölte. Szerintem jobban kéne hangsúlyoznunk a tízes cikket, nagyobb egyértelműségre van szükség, hogy a vízzel kapcsolatban kerülő anyagoknak alacsony kockázatonak kell lenniük. Harmonizálni kell itt, tehát a törlés helyett inkább javítani kéne a tízes cikket. Örülök, hogy a jelentéstevő ezt követi. Nagyon fontos az, hogy derogáció legyen a 9-es cikk esetében, nem szabad ezt törölni, de lehetővé kell tenni ezt a tagállamok számára, hogy bizonyos esetekben derogációt kaphassanak, ugyanígy a 12-es cikkben egyértelművé kell tenni azt, hogy átmenetileg, hogyha átlépnek bizonyos paramétereket, akkor az nem veszélyeztetheti az egészséget, meg kell vizsgálnunk azt, hogyan lehet ezt jobban megvizsgálni. Mindemellett az információk, a paraméterek vizsgálata mellett azért még sok kérdőjelem van, hogyan tudjuk ezt nyomon követni 365 nap során. Úgy gondolom, hogy nem tudjuk megoldani egy olyan problémát, ami nem létezik. Azzal, hogy nyomon követjük, azzal nem lesz jobb minőségű a víz. Tehát kockázat alapú, kockázat alapú megközelítés kell, amely kötődik az egyetemű kezelési eszközökhöz is. Attól még, hogy papíron jó ez, nem kell az összes paramétert így ellenőrizni. Ugyancsak az információ megadása, jelentés Brüsszel irányába, ennek sincs sok értelme, hogy növeljük a különböző vízművek administratív terheit. Köszönöm. Köszönöm Köszönöm szépen mint hogy a tolmácsolás pontosan 12.30-kor véget ér, előtte még meg szeretném adni az előadónak a szót, hogy reagáljon, utána pedig a bizottság kapja meg a szót, hiszen ő már angolul is felszólalhat. Köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Azt hiszem, hogy a vita az egyesekkel folytatott vitába, eszmecserében fogalmazottakat megjelenítette. Valóban a szöveg korlátozott, és figyelembe kell venni persze a tudományos felvetéseket, a tudományos bizottság észrevételeit figyelembe kell venni az érvelésünk során. Köszönöm szépen. Most pedig megadjuk a bizottságnak a szót. maga úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az előadóknak, az árnyék előadóknak a munkát. Köszönöm a munkát, amelyet végeztek, a bizottság továbbra is nyitva áll, hogy a konstruktív eszmecserét folytassa, amelyet idáig is folytattunk. Másodszorban voltak éppen kivétel nélkül minden felszólaló észrevételéből hallatszott, hogy bíznak a javaslatban, és egyetértenek a bizottság által maga elé kitűzött célokkal, de persze különböző véleményeket hallottunk egy sor részkérdésben. Úgyhogy csak Két dolgot szeretnék tisztázni, ez a jövendőbeli eszmecserében is segíthet bennünket. Emlékeztetni szeretnék a célokra, és kiemelnék egy-két hiányosságot, amelyet az előadó véleményében látunk. Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy a bizottság konstruktív lesz, ezt a dossziét úgy gondoljuk, hogy kemény munkával még ez alatt a ciklus alatt el tudjuk fogadni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk a tanácsot és a parlamentet ebbéli erőfeszítéseiben. Ragaszkodunk ugyanakkor ahhoz, hogy a célkitűzéseinket figyelembe vegyük, és biztosítsuk a jobb egészségvédelmet, az egészség jobb védelmét az európai állampolgárok számára, biztosítsuk a jobb kormányzást. To increase transparency. Kedves hallgatóság, a tolmácsok sajnálattal tájékoztatják önöket, hogy mivel munkajogi konfliktusban állunk a parlament vezetőségével, és sztrájkfigyelmeztetést kellett benyújtanunk, ezért a mai napon a tolmácsolást a napirend szerinti időpontig 12 óra 30-ig biztosítottuk. Köszönjük!